Was? Meine Damen und Herren. Hölgyeim és uraim, sok szeretettel köszöntöm Önöket. Éppen most találkoztam a török nagykövettel, aki a szír helyzetről és a ciprusi helyzetről nem is tájékoztatott, ez csak vicc volt. Csak úgy viccelődve vetettem ezt közbe. No, tehát ezen a találkozón azt is kifejezésre juttattam, hogy minden probléma dacára abban a kérdésben, hogy éppen milyen helyzet alakult ki a szírhelyzet helyzet eh, határon, szolidaritást kell tanúsítanunk, és a menekültek számára tekintettel is figyelnie kell Európának a fejleményeket, és ezekre reagálnia kell, támogatást nyújtva itt a tagállamok részéről. Ezt egyértelműen kifejezésre kell jutatni. Tegnap a kibővített elnökségben egyébként döntöttünk arról, hogy a következő években egy AFET delegációt fogunk küldeni Törökországba. Azt hiszem, hogy ebben az időpontban ez a helyes üzenet volt, mert minden probléma ellenére a tárgyalások során, a csatlakozási tárgyalások során is szeretném azt hangsúlyozni, hogy nagyon sok ö, ok van, ami amellett szól, hogy miért tartozzon Törökország a nyugati blokkhoz. Szerintem a stratégiai partnerségek közül Törökországnak nagyon fontos szerep jut, hogyha megnézzük, hogy hol is található a térképen, és ezt nem szabad elfelejtenünk akkor sem, amikor ezeket a csatlakozási tárgyalásokat folytatjuk. Örülök annak, hogy egy rész aspektusban, és erről fogunk majd beszélni a külügyi szolgálat főtitkárával és Pierre Lemonnal. Örülök is, hogy eljött ide hozzánk, és hajlandó beszámolni a szírhelyzetről, a szír-török határmenti helyzetről, a libanoni és jordán helyzetről, és hogy hogyan tud majd az orosz és a kínai magatartással megküzdeni az ensz belül. Tudjuk, hogy katonai javakat szállítottak repülőn, orosz javakat, Törökországból Szíriába, és ez nem volt engedélyezett. Hiszen, hogyha egy NATO terület felett repülnek át, akkor ezt be kell jelenteni, ez viszont nem történt meg. Úgyhogy nagyon örülnék annak, hogyha Thierry Remon erről beszámolna nekünk, hiszen erre most lehetőség nyílik. Tessék, Pierre. Thank you, Mr. Chairman. Um... Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek a bevezető megjegyzéseimben, mert ami a legérdekesebb a, az AFET és a parlament tagjai számára, akik a kérdéseket megfogalmazták, azokat nyilván meg fogom próbálni megválaszolni. Röviden összefoglalom a helyzetet, és tekintettel arra, hogy kedden már megkapták a magasrangú képviselőtől az átfogó tájékoztatást, és így megvan egy kialakult kép arról, hogy mi is zajlik a térségben. Most lehet egy másik dimenzióját is megvizsgálhatnánk a problémának. Én leginkább a legfrissebb eseményekről számolnék be, hiszen nagyon sok elemét már ismerik a válságnak. Jelenleg, ami a legnagyobb problémát jelenti, az a humanitárius helyzet és a humanitárius segélynyújtás kérdése, mint probléma. Bizonyára tudják, hogy az Európai Unió 15 millióval több eurót ajánlott fel a menekültek segítésére és a társadalom, az elmenekült társadalom tagjainak megsegítésére. Ez két és fél millió embert jelent egyébként, ami hatalmas nagy gondot jelent mindannyiunk számára. És jelenleg az egyik ötlet, amely felmerült, egyébként több ötlet is van, és ezeket jó, ha tudnák. Nos, ez az az ötlet, hogy a tagállamok azt képzi, azt próbálják körülvonalazni, hogy ezt a segítségnyújtást közvetlenül kellene az országon belőle eljutatni hiszen a humanitárius segély ugye a határmentén kerül elosztásra az emberek között. Éppen most mondta eh, Libanon, Törökország, Irak, Jordánia. Tehát azt kell most megvizsgálnunk, hogy az országokon belül hogy tudjuk eljutatni a eh, segélyeket az, az emberekhez. Tehát ezeket az embereket meg kell próbálni elérni az országon belül, ami persze egy sokkal komplikáltabb feladat. A segítségnyújtás tehát a helyi kormányzatoknak vagy hatóságoknak a felszabadított területen egy nagyon fontos feladatunk lenne, hiszen ezzel a kórházakban működő munkát is biztosítani tudnánk, és hát vannak erre való elképzelések már a kormányok részéről, amelyekről tárgyalásokat folytatunk az ensz belül. A jövő heti, hétfői biztonsági tanácsülésen is szó lesz majd erről. ECO, DEFCO beli barátaink is nagyon vizsgál, közelről megvizsgálják ezeket a lehetőségeket, nyilván jogi szempontból is, és igyekeznek figyelembe venni minden pénzügyi szabályt, vagy esetleges korlátozást, amely létezik ezeken a területeken. Tekintettel a megszállásra. A jelen katonai helyzetben két dologra kell odafigyelni. És erről is volt szó egy pár perccel. Szíria és Törökország között ugye most már szinte egy hete zajlik a karcsörte, de a török hatóságok mindent megtesznek annak érdekében, hogy hangoztassák, hogy nem fogják engedni azt, hogy a szír reguláris katonaság török területen tevékenykedjen, és ott támadás érje őket. Szolidaritási nyilatkozatot tett az EU és az ENSZ is, és természetesen nyomon követjük nagyon alaposan a helyzet alakulását. A szankció kérdésében, ugye tegnap tudjuk, hogy egy török repülőn vel mi történt, egy szírió területről érkező gépet leszállásra kényszerítettek. Nyilván vizsgáljuk most ezt a helyzetet, és az első megítélés alapján a nemzeti hatóságoknak megvan a lehetősége arra, hogyha szankciók vannak érvényben, akkor vizsgálják azt, hogy ezeknek a végrehajtása hogyan zajlik. Természetesen még több részletre van szükség, hogy ezt a török szabályozást tényleg értékelni tudjuk, és megítélessük, hogy mire van lehetőség. Nincs több információnk, mint az, ami a médiában is szerepelt, azaz, hogy amit végül is a repülőből kivettek, mint szállítmányt, azt tovább kell majd vizsgálni. A szankciókkal kapcsolatban még azt tudom mondani, hogy egyéb szankciós csomag is napirenden lesz majd a külügyi bizottságban. Ezt meg fogjuk tárgyalni, és a koreper szintjén is természetesen megtárgyalásra kerül. Több egyéni nev, név kerül majd azok közül a listára, akiknek befagyasztják a vagyonát, illetve nem kaphatnak vízumot. Van egyébként még lehetőség több szankciónak a foganatosítására, mint ahogyan bizonyára tudják. Számos szankciós tárgyalási forduló tartottunk már a múlt év óta. Ami az ellenzéket illeti, van egy kezdeményezés, amelyet nyomon követünk, és ez az a kezdeményezés, amelyet a katari hatóságok kezdeményeztek. Jövő héten lesz Katarban egy újabb forduló, a Szír Nemzeti Tanács képviseltetni fogja magát, több mint 400 emberről van szó, akik kísérletet tesznek a restruktúrálásra, és a Szír Nemzeti tanács meglátása szerint ez egy olyan folyamat, amelyik már régebb óta zajlik. És hát nagyon várjuk ennek a folyamatnak a végét. De tovább is lépünk majd a szíriai tanácson, lesznek más ellenzéki képviselők is, leginkább a belső ellenzéki képviselők közül, akiket azért hívtunk meg, hogy meglássuk, hogy meg lehet-e egyezni a leg legérdekesebb, legfontosabb eredményekről. És ez egy megállapodás lenne, amit Kairóban kötöttek júliusban. Sajnálatos módon ez a közös platform még nem képezi teljes megállapodás tárgyát, és most fogunk újabb kísérletet tenni arról, arra vonatkozóan, hogy itt tényleg megegyezhessünk, sőt, a platformot követően legyen tovább lépés így tudna az ellenzék tulajdonképpen egy olyan szervet, grémiumot fölállítani, amelyben minden eleme, tagja, képviselője az ellenzéknek e, elfoglalhatná a helyét. Nyilván a szomszédos országokkal való kapcsolatok is egy nagyon fontos kérdést vetnek föl, és meg kell oldani a, az ellenzéke való kapcsolatokban. A diplomáciai lehetőségek, nagyon sok kísérletet tettünk, igyekeztünk felvenni a kapcsolatokat a különböző felekkel az ENSZ-ben és máshol. Ibrahim Inzánival is megpróbáltunk kapcsolatba lépni, ő Damaszkuszban is járt, ahol al elnökkel találkozott, aztán utazott nagyon sokat, sokfelé, támogatjuk őt, és keressük annak a lehetőségét, hogy hogyan tudnánk a különböző csoportok közötti különbséget diplomáciai módon áthidalni és közelíteni. Legutóbb egyébként az egyiptomi hatóságok tettek erre kísérletet, ezt a kvartett találkozónak Egyiptom, Törökország, Szaudi-Arábia és Irán részvételével, és ez eléggé sikeresnek mondható, úgy, ahogy az egyiptomi hatóságok ezt várták is. A szaudi hatóságok eh, nem vettek részt, eh, azonban kérték azt, hogy tájékoztatást kapjanak a tárgyalás menetéről. És most egyelőre nem tűnik úgy, hogy újabb eh, találkozóra fog sor kerülni, legalábbis nincs ilyen előirányozva. Mégis ennek ellenére azt gondolom, hogy a kezdeményezést nyomon kell követni, már csak annál fogva is, hogy így sikerült egy asztalhoz leültetni olyan országokat, amelyek a térségben vannak, és nagyon fontos szerepük van a helyzet megoldásában, úgyhogy az ő kezdeményezéseiket is figyelnünk kell a magasrangú képviselő és a külügyi szolgálat is természetesen kapcsolatban marad a hatóságokkal. Ennyit szeretem volna mondani, elnök úr. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Köszönjük szépen ezeket az információkat. Három kérdést szeretnék feltenni, ami a diplomáciai találkozónkat illeti az következendő napokban. Lavrov úr azt gondolja, hogy ezen a hétvégén a magas szintű képviselő az orosz félre is találkozik Marrakesben, és lesz egy találkozó ott találkoznak Szíria barátai. Nem tudom, hogy ön megemlítette már azt, hogy mit várnak ettől a találkozótól, különösen a marekesi találkozótól. Nem gondolom, hogy az oroszok megváltoztatnak a véleményüket. Egy további kérdés. az Oroszországban indított repülőgép, amelyen valószínűleg fegyverek voltak, és a törökök lefoglalták ezt a repülőt. Azt gondolom, hogy ez a kérdés megoldódott. Ami a fegyvereket illeti, Minden bizonyal emlékeznek arra, ami Afganisztánban történt. Nem tudom, hogy hasonló helyzetben vagyunk. Ennek idején az oroszok Afganisztánban katonai hatalomra tettek szert, és a lázadók nem rendelkeztek katonai fegyverekkel. Ez pedig nagyon fontos a szíriai események szempontjából is. Ön hogyan értékeli a helyzetet? Iránból is kaptak-e fegyvereket, illetve a szír lázadóknak nincsenek fegyvereik, és az Egyesült Államok sem tudnak semmit tenni. Úgy tűnik, Hát egy nagyon hosszúra nyúló konfliktussal találjuk szembe magunkat, ahol nem lehet legyőzni a lázadókat, Assad hadseregét sem lehet legyőzni. Ön mit gondol a fegyver helyzetről? Köszönöm. Köszönöm szépen a kollégának a kérdését. Jó példát mutatott. Maximum két percben lehet kérdéseket feltenni, de ha másfél percben is meg tudja fogalmazni kérdéseiket, akkor ennek még jobban örülünk. Nagykövet úr, a Katárban szervezek egy találkozót, és ön elmondta azt, hogy mi ezt figyelemmel követjük, többet is teszünk, mint csak figyelemmel követjük ezt, illetve nézzük. Tehát a feldarabolt ellenzéket ön hogyan tekinti? Van egy további kérdés és kollégám kérdéséhez csatlakozok Oroszország szerepéről, illetve az érkező fegyverekről, stb. Szeretnénk segíteni abban, hogy humanitárius folyosókat hozzanak létre, nem Szirián belül, hanem NATO szövetségeseink országaiban, például Törökországban, annak érdekében, hogy megteremtsük a megfelelő feltételeket, az ellátást, hiszen a humanitárius segítség nyújtása szíri emberek számára fontos. Nem Szírián belül gondolom ezeket a folyosókat, hanem a szomszédos országokra gondolok, főleg Törökországra, amelyet a szír erők megtámadtak. Végül pedig minden törekvés arra, hogy Iránt vitaasztalhoz ültesse, ami bennünket élet, nem az egyiptomi részt. Ön erről mit gondol? Sáke asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük a bevezetőjét. Néhány kérdésem van. Ön beszélt Szaudi-Arábia, Iránról, Katáról és egyéb szereplőkről. Én az Európai Unió szerepére szeretnék kit- kitérni nagyon sok forog kockán és a stratégiai játszmát annak a peremén játszák le, úgymond, ami tulajdonképpen Szíriában történik, ez pedig akart bennünket. Kérdésem a következő. Az Európai Unió mit tehet annak érdekében, hogy legalább a saját szankcióinkat és embargóinkat megerősítsük? Vannak példák arra, hogy Oroszországból jutatnak el Európai Uniós vizeken keresztül fegyvereket Szíriába, Ön mit javasol a tagországoknak, hogyan tudják megerősíteni a védelmet? Az Európai Külügyi Szolgálat milyen információval rendelkezik Szírián belül a radikalizmus megerősödéséről? Szíriában vannak olyan emberek, akiket egy oldalról az elnyomó rezsim fenyeget, másrészt pedig más erőszakos szervezetek. Hát az Európai Unió az a kulcsfontosságú szereplő, akinek biztosítania kell azt, hogy a szabadság, a demokrácia és egyéb területeken partnereink lehess, partnereik lehessenek. Ami a menekülteket illeti, milyen megbeszélések zajlanak Törökországgal a nato belül is, illetve mit tud tenni az Európai Unió illetve Törökország, hiszen egyre nagyobb a fenyegetettség Törökország számára is, illetve hogyan tudjuk gazdasági szempontból segíteni Szíriát. Mi voltunk a legnagyobb kereskedelmi partnere Szíriának, és azt gondolom, hogy nem gyakoroltunk elég nyomást ezen a területen a szíriai kormányra, tehát eh, itt mennyire tudjuk kihasználni a gazdasági lehetőségeket. Köszönöm. Tenok. Tenok képviselő. Uh, Köszönöm szépen. Csak néhány kérdésem lenne. Igaz, hogy a katonai helyzet még rosszabb is lehet, és hogyha ez megtörténik, akkor uh, a török határ, török-szír határ környékén egy uh, repülési tilalmi zónát lehetne bevezetni. Ez szerintem nagyon fontos lenne, hogy ezt az ENSZ biztonsági tanácsa is támogassa, vagy pedig elég önök szerint, mint ahogy az Koszoborban elég volt, egyfajta mandátum az ENSZ részéről a nemzetközi menekült jogra hivatkozva. Ugye Szíriából hatalmas menekült áradat távozik, hogyan is néz ki pontosan a helyzet? Erről tudna-e pontosabb felvilágosításokkal szolgálni? És ráadásul egész Észak-Afrikában és még Szíriában is a vallási fundamentalista szalafisták egyre erősödnek. Erről mit tud ön elmondani? Az is elképzelhető, hogy ez Líbiába is, és hát ugye a szalafisták, az alkaida közötti kapcsolatok ismertek. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Weigel. Herr Chairman. Äh, äh, Secretary General, I think... Úgy gondolom, hogy először is Eston asszonynak, és önnek gratulálni szeretnék ahhoz, hogy annyira okosan álltak hozzá a szír konfliktus kérdéséhez. De ugyanakkor nagyon fontos az is, hogy alap érdekként kezeljük ennek a politikai problémának a megoldását. Éppen ezért engem részletesebben érdekelne, bár ön már beszélt erről a kérdésről, de mi az, amit még tehetnénk az Európai Unió részéről a politikai megoldás megtalálása érdekében. Ez az egyik kérdésem. És a másik kérdés pedig az, hogy vajon ismerjük-e a lázadók konfigurációit, tudjuk-e, hogy ki az, aki majd amikor vége lesz a harcnak, akkor végül is győztesként kerül ki ebből a harcból. A talibanizáció Szíriában valóban nagy fenyegetettséget jelent, és mennyire ismerjük a konfliktus valódi méreteit Szírián belül. Mennyire tudjuk azt, hogy Törökországnak, mennyire vagyunk tudatában annak, hogy Törökországot támogatnunk kell, hiszen itt most nem csak arról van szó, hogy Törökország a konfliktusba került egyik fél, hanem bizony egy Európai Uniós várományos államról van szó. Éppen ezért nagyon fontos lenne az, hogy egy európai hozzáállást kidolgozzunk, és talán ezzel kapcsolatban az ön mélyebb értelmezését, hogyha megosztaná velünk, annak nagyon örülnénk. Köszönöm. Kasszulidis úr. Köszönöm szépen. Világos, hogy Assad még sokkal gyorsabban fog lépni, akkor, hogyha a három ö, kisebbség passzívan támogatja majd őt Szírián belül. Egyébként ugye ott vannak a keresztények, a kurdok, mind ezekben a kisebbségekben nagyon nagy ellen, a belső ellenállás is van az Assad rezsimmel szemben. Éppen ezért én attól aggódom, hogy még akkor is, hogyha ön, nagykövet úr, Katárról beszélt, és hogy mennyire fontos szerep jut Katárnak ebben a mostani folyamatban, hiszen itt egy iszlamista folyamatról van szó, és ugye a poszt assad vagy az Assad utáni szír helyzet lehet, hogy még rosszabb lesz, mint a jelen. Legalábbis a kisebbségek szempontjából. Éppen ezért azt hiszem, hogy a mi erőfeszítéseinknek egyetértek Tanok úrral abban, hogy Katár és Szaudarábia fontos, hogy meggyőződjék arról, hogy egy egységes ellenállást kell, kellene támo, tam, tanúsítaniuk, és segíteniük kellene a kisebbségeket. A második kérdésem egy olyan témához kapcsolódik, amelyről nagyon sok szó esett a médiában. Az átmeneti kormány. És Faruk Ásara, alelnök kérdéséről van szó, ugyanis most ugye ez tárgyalások tárgyát képezi a, kül, a két külügyminiszter, az orosz és a török külügyminiszter tárgyalásai között. Ez egy fontos téma. Ez egyébként lehet, hogy reménycsillagot vet fel, az is elképzelhető, hogy ez valamiféle megoldás kínálhatna a konfliktus békés megoldása szempontjából. És aztán még röviden kitérnék a menekültek kérdésére is, fontos az, hogy koridorokat hozzunk létre a humanitárius segítségnyújtás számára. Ugye mindig csak Törökországról beszélünk, de itt nem csak Törökországról van szó. Jordániában még több ö, menekült van, mint ö, Törökországban, és még akkor Libanonról nem is beszéltünk. Köszönöm szépen. Nagyon sok kérdés merült fel bennem a kérdések feltevése során, és megpróbálok a feltett kérdésekre amennyire lehet válaszolni. Lavrov Fiesz külügyminiszter vasárnap este, jövő héten vasárnap, vagy hát most vasárnap, egy munkavacsorán fog részt venni. Természetesen nagyon sok kérdés fog felmerülni, bilaterális szinten, Oroszországgal, de Szíria kérdését is fel fogjuk vetni. És az egyik oka ennek a vacsorán meghívásnak az az, hogy vajon sikerülhet-e valamiféle közös terepre, valamiféle közös megoldásra jutni, hogy a diplomáciai erőfeszítéseket segíteni tudjuk. De hogyha személyes véleményemre kíváncsiak, hát szerintem ez nagyon nehéz lesz, ugyanis óriási a szakadék a két tábor között, a biztonsági tanácson belül az egyik legnagyobb nehézség az a prekondíciók kérdése, ugyanis az ellenzék, a szír ellenzék és nagyon sok partnerünk a nemzetközi közönségbe, közösségben úgy gondolkodik az átmenetben, mint egyfajta diplomáciai folyamatban, de számukra előfeltételét jelenti a változásnak a jelenlegi szírvezetés visszalépése. Még akkor is, hogyha most eléggé úgy tűnik, mint hogyha az átmeneti időszakban a rezsimnek vissza kellene mégiscsak lépnie, de ez nehéz lesz. Hol fogunk találni közös nevezőt a két tábor között, nagyon nehéz. Hogyha visszatekintünk a múltba, azt hiszem, hogy rengeteg példát találhatunk erre. Vannak remények persze, de egyelőre nem sikerült még konkrétumokat letenni az asztalra. Elnézést kérek, amiért nem említettem, a marakesi találkozót, ez a Szíria barátai következő találkozója lesz, és még nem bizonyos teljesen a végső időpont. November 1 -e esett szóba, de még ezzel kapcsolatban további pontosításokat várunk. Az is igaz, hogy nagyon-nagyon sok minden múlik majd ezen a találkozón azzal kapcsolatban, hogy az erőfeszítések milyen irányban is haladnak, és mennyire lehet egyesíteni az ellenzéki erőket, mennyire lesz sikeres ez az erőfeszítés. Reméljük, hogy a Szíria barátai öm, találkozó egyik legfontosabb célja a az ellenzék egységesítése meg fog történni ezen a találkozón, de én azért ezt személy szerint úgy látom, hogy ez nagyon bonyolult kérdés lesz. Ami pedig a fegyverembargót illeti, ön ugye Afganisztánnal hasonlította össze a helyzetet. Szerintem legyünk óvatosak a különböző helyzetek összehasonlításában, mert az 1979-1980-as évek háborúi technológiai szempontból egészen mások voltak, mint a jelenlegi háborúk. És ami a fegyverembargót illeti, ezzel kapcsolatban két dologra kell emlékeznünk. Miután ugye a biztonsági tanácsba a holdpont alakult ki, ezért nagyon nehéz az embargót megvalósítani. Lehetnek fegyverembargók az egyes tagállamok részéről, az Európai Unió is ö, ilyen fegyverembargót életbe léptethet. És egyébként azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban azért sikerült a jogszabályainkat is ö, javítanunk, mert most lehetővé tudtuk tenni a tagállamok számára, hogy a repülési tilalmat is be tudják vezetni, és ezzel le tudják csökkenteni a fegyverszállítások mértékét, de természetesen nem tudjuk teljes mértékben kizárni azt, hogy akár a rezsim, akár a felkelők, az ellenzékiek számára érkező fegyverek mégiscsak valahogy bejussanak az országba. Nagyon óvatosnak kell lennünk. És az Európai Unió területén belül fontos lenne az, hogy odafigyeljünk az embargó tényleges életbe léptetésére. Gomes asszony, ön egy kérdést tett fel a dohai találkozóval kapcsolatban. Amennyiben megvizsgáljuk a helyzetet, azt láthatjuk, hogy őszintén szólva aggodalmaknak adhatunk hangot, hiszen nagyon sok félreértés történt. Amennyiben meg tudjuk oldani, javítanunk kell a folyamatot, és értjük azt is, hogy az Arab Liga támogat bennünket, de ez nagyon-nagyon fontos kérdés a mi számunkra, ugyanis az Európai Unió bármit is tett az ellenzékiekkel, ezt mindig az Arab Liga támogatásával tettük és Egyiptom és más régióbeli országok elfogadták a mi hozzáállásunkat. Az elejétől fogva mi mindig is előjártunk abban, hogy felvegyük a kapcsolatot az, ellenség, az, az ellenzékiekkel, hogy helyes üzenetet közvetítsünk feléjük, hogy próbáljuk meg összehozni a különböző ellenzéki erőket, de hogy őszintén megmondjam, nagyon nehéz feladat volt ez, ugyanis az ellenzék igencsak megosztott, és sőt, ez érthető is valamennyire, hiszen nagyon nehéz helyzet alakult ki ebben az országban, a különböző csoportokban nagyon sok az ellenállás, a gyűlölet, Aztán bizonyos rezsimbéli személyek átálltak az, ellen, az ellenzék soraiba, tehát őket is kicsit ilyen dezertőröknek tekintik. Tehát igencsak komplex ez a mostani helyzet, és ahhoz képest, ami Líbiában történt, Bengáziban, sikerült legalább valamiféle egységre jutni, de az egyik oka annak, amiért teljes mértékben egyetértek Kasulidis úrral, az az, hogy nincsen bizalom a különböző ellenzéki csoportok között. És ami a különböző népcsoportokat, közösségeket illeti, gondolok akár a keresztényekre, a kurdokra, vagy akár a zsidókra, azt hiszem, hogy ezeken a közösségeken belül az az érzés alakult ki, hogy vagy aktív, vagy passzív mértékben támogatták a rezsimet, és azért is ö, maradtak meg ennél a szálláspontjuknál, mert nagyon félnek a jövőtől. A jövő bizonytalanságától, és attól, hogy mennyire ö, tudják megőrizni azokat a garanciákat, amelyeket valamennyire sikerült kicsikarni a mostani rezsimből. Úgyhogy a legfontosabb talán a bizalomépítés lenne, valamiféle kezdeményezésekre lenne szükség, azért, hogy ezeket a közösségeket is megnyugtassuk, és próbáljuk meg ezt a fajta üzenetet közvetíteni, de ez persze nagyon sok időt igényel. Ön feltett egy kérdést a humanitárius koridorokkal kapcsolatban, és Törökországra is kiterjed ez a kérdés. Hát megpróbálunk minél nagyobb humanitárius segítségnyújtást biztosítani Törökországban, úgy, ahogyan növekszik a menekültek száma. Egyre többen vannak. Az igaz, hogy Jordániában még több a menekült, és rengeteg a menekült Libanonban is. Tehát ez egy általános probléma a régióban, és az egyik nagy gond, ez egy gyakorlatias kérdés, mert a törökök máshogyan szervezték a menekülttáborokat, mint a többi ország. Talán kicsit nehezebb volt emiatt a segítséget, a támogatásokat eljuttatni a táborokba. Az A2-es kategóriába tartozó menekültek számára a plusz 50 eurós segítségnyújtást nagyon nehéz volt eljutatni, de most ez a dolog ez jobban halad. Egyes tagállamok az eu belül úgy gondolják, hogy most még nem jutottunk el arra a szintre, hogy Iránt bevonjuk a folyamatba. Hát csak azért sem, mert a nukleáris probléma még mindig a fejünk felett lebeg. Mások nyitottabbak Iránnal kapcsolatban, és úgy gondolják, hogy Iránt is be kellene vonni a folyamatba, nekik is ott kellene lenniük a tárgyalóasztalnál. Nézzük meg, hogy mit tett Egyiptom. Gyakorlatilag mindennapos tárgyalásokat folytatunk Egyiptomon belül, Egyiptommal, tehát van egyfajta megosztottság a tagállamok között ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban és ugyanez vonatkozik a szankciók bevezetésére is. Sokan feltették a kérdést a szélsőséges elemek beszivárgásával kapcsolatban az ellenség soraiban. Amennyire a hírszerzésünk megvizsgálta a helyzetet, valóban nagyon komplex a helyzet, különböző elementumok vesznek részt. Vannak persze különböző milíciák, vannak szélsőséges elemek, aztán ott van a szír hadsereg is, a szabad hadsereg. Ez igazából inkább milíciákat jelent, nagyon függetlenek ezek a különböző csoportok egymástól, és ugyanakkor nagyon is helyi jellegzetességűek ezek a kis hadseregek, Úgyhogy ezzel tisztában kell lennünk, már csak azért is, hogy jól ismerjük a helyzetet. Mi Európai Unióként úgy gondoljuk, hogy ez nagyon fontos kérdés, mert hogyha csak azt várjuk, hogy a rezsim majd szépen visszalép magától, és hogy a más naptól kezdve gyönyörűen fog sütni a nap, és jól fognak működni a dolgok, hát azt hiszem, hogy ez azért igencsak messze van a valóságtól. Amennyiben nem sikerül most a az események előestéjén megfelelő diplomáciai nyomást gyakorolnunk, akkor a, az ellenzéki körök egymásnak esnek majd, és ezért gondoljuk, hogy nagyon fontos az, hogy ezen dolgozzunk. Ami a másnapot illeti, hát igen, itt van a kereskedelmi eszköz a kezünkben, ez tényleg nagyon fontos, de aztán itt van az együttműködési támogatás kérdése is. Szíria fontos partner volt Európa számára, és ez azt hiszem, hogy a kezünkben egy fontos eszköz lehet, akkor, amikor az új szír hatóságokkal próbáljuk meg majd felvenni a kapcsolatot. Tenok úr egy kérdést tett fel a repülési tilalmi zónával kapcsolatban, és még általánosabb értelemben azzal kapcsolatban, hogy milyen katonai beavatkozásokra van lehetőség. Nos, hát ez arra emlékeztet bennünket, hogy általában a katonai beavatkozáshoz e, ENSZ határozatra van szükség, és egyáltalán ENSZ támogatásra, de ez nagyon gyakran nem sikerül, nem sikerült. Láthattuk ezt például Koszovó esetében is. Láthattuk azt, hogy partnereink ennek ellenére a nemzetközi közösségen belül mégis lépéseket tettek. Tehát ezt meg kell vizsgálni, meg kell nézni azt, hogy Libiával kapcsolatban akár a repülési tilalmi zóna, akár a buffer zón kialakítása, akár a humanitárius koridorok létrehozása azt ö, igényeli, hogy katonai támogatás álljon mögöttünk. Miután a szír hadsereg igen erős és hatalmas ö, a légierejük is, a helikopter flottájuk, ez nem egy kis művelet lenne, ez nem egy kis hadművelet lenne, ez egy nagyon nagy szintű hadművelet lenne, és ennek semmi köze Líbiához egyébként. Itt például az Egyesült Államok neve merül fel, és azt hiszem, hogy ők azért ezt most kétszer meggondolják, hogy belemenjenek -e egy fajta háborúba. Milyen játékot is játszik Katár? ahogy a most láthatjuk, annak ellenére, hogy egyértelműen az egyik oldalt támogatják, azért érdekes azt látni, a dohai találkozón például megpróbálták a különböző ö, ellenzéki csoportok közötti szakadékot mm, közelebb hozni, tehát a különböző csoportokat egymáshoz közelebb hozni, és megpróbálják kicsit nyitottabbá tenni játszmájukat, és az ellenzék más csoportjaival kapcsolatban is inkább nyitást tapasztalhatunk, de hogy ebből mi valósul meg, azt majd meglátjuk, ezt közelebbről kell majd megvizsgálnunk. És végül szeretnék még reagálni más olyan kérdésekre, amik felmerültek. Az interim kormány. Igen, valóban egy ideje már ez a hír felröppent, a Dohai találkozón is. Farukás Sáhás valóan részt kell -e vegyen benne, vagy sem, ő legyen-e a vezető sem, nem tudom. Nem tudom, de nagyon óvatosnak kell lennünk, amikor személyek nevét emlegetjük, főként akkor, amikor a mostani rezsimben keményen résztvevő személyekről van szó. Mert biztos, hogy akkor az ellenzéken belül azért eléggé vegyes érzelmekre számíthatunk ezekkel a személyekkel kapcsolatban. Elnök, köszönöm. Amennyiben megengedi. Van még négy kérdésünk, de mindenki csak egy percben tegye fel a kérdését. Mr. Angourakis. Angourakis úr lesz az első. Chrysler Dörfler úr és Watson úr. Yeah, Mr. úr, egy percben parancsoljon. Szeretnék valamit hangsúlyozni. Egy olyan időt élünk meg, ahol óriási feszültségek vannak. Nagyon sok külföldi ország próbál meg beavatkozni Szíriában, és meglepőnek tartom azt, hogy az EKS nem aggódik. A szíriai török határon a NATO reagálása azt mutatja, hogy a közvetlen jövőben még sokkal rosszabb dolgokra is számíthatunk. És ez a repülőgép, amelyet eh, Törökországban kényszerítettek landolásra, ez elfogadhatatlan, nincsen fegyverembargó, és a török hatóságok beavatkozása el elfogadhatatlan volt. Az Európai Unió mit tervez tenni? Valószínűleg nem fog semmit tenni. Az LKS e úgy tűnik, hogy ezt egyszerűen elfogadja. Elfogadja azt, hogy itt bekövetkezett a helyzet kiéleződése. Azt gondolom, hogy a NATO beavatkozását semmiképpen sem lehet elfogadni, és mi sem tudjuk elfogadni azt, hogy egy kormány kívülről avatkozzon be Szíriában hiszen ugyanazokra a dolgokra számíthatunk majd ilyen esetben, mint annak idején Afganisztánban. Köszönöm szépen, elnök úr! Én nagyon pozitívnak tartom azt, hogy a humanitárius segítség nyújtás prioritás a lakosság számára. Veszélyesnek tartom azonban azt, hogy a szír kormány kormányt nyomás alá helyezzük és vegyi fegyverek bevetésével fenyegetnek, olyan esetben, amennyiben külföldi beavatkozásra kerül sor. Nagyon sok jelentés után van egy olyan szenáriunk, hogy azok a fegyverek, amelyek a lázongó kezében vannak, a Hamas vagy az Alkaida kezében, ezeket más országok bocsátják a rendelkezésükre. A főtitkár úrat meg szeretném kérni arra, hogy beszéljen arról, hogy az Európai Külügyi Szolgálat milyen irányban szeretne lépni, van-e információnk más csoportosulások hozzáállásáról a nemzetközi közösségben. Posztelt úr, köszönöm szépen, elnök úr. Keszi Estonnal egy nagyon világos képest alakítottunk ki arról, hogy mi a helyzet Szíriában. Egyre inkább aggaszt engem azonban Jordániában az ellenállás. Itt a nem megoldott palesztin kérdés is felmerül, Szíria, Libanon, és ez más országokra is átterjed. Ön hogyan értékeli a Jordán helyzetet? Köszönöm. Graham Watson. Köszönöm, elnök úr. Viman úrát meg szeretném kérdezni arról, hogy a Kairói fórum bukása után júliusban, illetve a Katari találkozó előterében van-e információja arról, hogy az ellenzék át tudja hidalni a megosztottságot, és az országnak politikai jövőt tud biztosítani. Voltak megbeszélések az USA-ban, egy katonai task force létrehozásáról Jordániában, illetve lenne ennek a task force-nak szerepe Szíriában is, illetve a külügyminiszterek Lavrovval vasárnap este felvették el azt a kérdést, hogy az a repülő, amely Moszkvából Damaszkuszba indult, megállították Törökországban, illetve a civil um, szabályoknak és előírásoknak uh, mennyiben nem felelt meg ez a repülő. Csak nagyon röviden reagálok, ami az első kérdést illeti. Aggódunk a helyzet miatt. Keszi Eston két nappal ezelőtt elmondta önöknek az, hogy kikkel találkozott New Yorkban, a különböző felekkel, és megpróbálta a politikai helyzetet egy olyan szakaszba tenni, ahol már azzal kritizálták, hogy túl naivak vagyunk. Azt gondolom, hogy nem teszünk semmit, ez nem helytálló, humanitárius segítségnyújtásban megpróbálunk sok mindent tenni, nagyobb egységességet helyreállítani, illetve a tárgyalóasztalhoz le szeretnénk ültetni a különböző feleket, illetve Szergely Lavrovval vasárnap is ugyanezt tettük, és azt gondolom, hogy ez nem elég, tovább kell lépnünk. Ami a vegyi fegyvereket illeti, csak nagyon röviden kapcsolatban vagyunk azokkal, akik rendelkeznek titkos információkkal mindenről, és ha arra kérnek bennünket, hogy segítsünk, akkor a saját kapacitásainkkal ezt meg fogjuk tenni. Szoros figyelemmel kísérjük azt, hogy ezek a nagyon veszélyes fegyverek hol vannak, illetve hova szállítják őket a palesztin menekültekre röviden kitérve, korábban említettem, hogy itt van egy tényleges probléma, hiszen nagyon sok országban, Szíriában a palesztinok a menekültáborokban tartózkodtak, és most arra kényszerítik őket, hogy álljanak tovább. A humanitárius segítségnyújtás közvetlen módon ezt a problémát hivatott megoldani. Én azt gondolom, hogy ez a probléma egyre inkább aggasztó, és ezt szoros figyelemmel kell kísérnünk az utolsó kérdés, amelyet Watson úr tett fel. A Kairó platform még mindig létezik, eddig annyiban bukott meg, hogy nem sikerült tovább lépni, és a katári hatóságokat arra kértük, hogy hogy megkérdeztük őket, hogy ez lesz a jövő héttől kezdve az alapja Dohában majd a tárgyalásoknak, a válasz az volt, hogy igen, tehát a politikai térképen ez igenis szerepel, ami az USA Task Force-ját illeti, inkább az amerikaiaknak kéne ezt a kérdést feltenni. Mindannyian tudjuk azt, hogy Jordániában az EU támogató magatartást tanúsította a jordán hatóságokkal szemben, nekik súlyos problémáik vannak határaikon, ami pedig az orosz repülőgépet illeti, nem tudom, hogy ez a kérdés is napirenden szerepele majd Lavrovval, de a vacsora során minden bizonyal beszélünk majd erről. Oda kell figyelni arra, hogy Moszkvából lesz-e majd nyilatkozat ebben a témában. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Köszönjük a főtitkár úr látogatását. Azt gondolom, hogy még akkor is, hogyha a szavazás így késlekedik, fontos volt, hogy erről a kérdésről beszéljünk, hiszen ez a feladatunk. Illetve kérem azoknak az elnézését, akiket ez a téma nem érdekelt, hogy nézzék el a késést. This special committee in the question. Yeah. Ladies and gentlemen, let's start now with... Uh, Hölgyeim és uraim, a 14-es pont következik. A tanács ajánlásai Oroszország és az EU közötti új megállapodásról, hanem ne szoboda az előadó, ha nincsen megjegyzés, akkor elkezdjük a szavazást. Wer ist für den Kompromissänderungsantrag 1? Egyes módosító. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Megyünk tovább. 62-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 63-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 64 mellette, ellene tartózkodás elvetettük. 65 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 66 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 66 mellette, ja éppen szavaztunk erre, mondja az elnök, akkor 67 mellette, ellene tartózkodás Gratulálunk a szerzőnek. 68-as tehát mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 69 mellette, ellene, tartózkodás elvetettük. 70-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 71 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 72 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 73 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 74-es mellette Jó, akkor a 73-as az okafogyottá vált, 74-es is. 76-nál tartunk, 76-os tehát. Mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük. 76-osról tehát. Lezártam a szavazást. 30 igen, 22 nem, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor ugrunk a 82-esre mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 83 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 84 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 86-osnál tartunk, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 87 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 88 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 89 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 90-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 3-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 91-es mellette, ellene, elutasítva. 97 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 4-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 107 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 109 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 110 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas szóbeli módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 113 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 114 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 116 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 117 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 118 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 119 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 120 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 121 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 122 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 125 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük, jó, tessék. Vegyenek részt a szavazásban, kérem. 125-ösről szavazunk. Lezártam. 17 igen, 37 nem. Elutasítottuk. 126 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 127 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 128 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 129 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 130 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 131 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 132 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 133, külön szavazunk, három részben. Első rész, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük, jó, második részt ellenőrizzük. Lezártam a szavazást. 27 igen, 28 nem, elutasítva. És akkor a reál kifejezésről már eleve nem is érdemes talán szavazni. Mert a reális az irreálisá válik szinte. No. 134 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 135 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 136 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 137 mellette, ellene, tartózkodás, elvetettük. 138 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 140 split volt, két részben, első rész, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 144-es a következő mellette ellene tartózkodás elutasítva, 150 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 151 mellette ellene tartózkodás elvetettük, 152 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 153 mellette ellene tartózkodás elutvetettük, 154 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 155 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 157 mellette ellene tartózkodás elvetettük, 158 mell- két részben, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 159 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 60-as, 160 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 161 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 166-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 169 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 168 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 169-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 170-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 171-es két részben, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene ezt ellenőriznünk kell. 171-es második részletesség. Lezártam. 28 igen, 27 nem, elfogadtuk. Megyünk tovább, 172 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 173 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 174 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 175-ös három részben. Első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva, a harmadik rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 176-os Nem, okafogyottá vált, mondja az elnök. Tehát 177 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 178 mellette. Jó, akkor a 177-est ellenőrizzük. azok, akik itt vannak a teremben, de nem szavaznak. Lezártam. 39 igen, 16 nem. Ki kérte ezt az ellenőrzést, kérem? A kommunisták! as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 180-as két részben, első rész kitámogatja, ellene kiszavaz. Ezt ellenőrizni kell. Das ist abgedeckt. Ja. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezártam. 30 igen, 23 nem, két tartózkodás mellett elfogadtuk. Második részt lefedi a 10-es kompromisszum, úgyhogy 181-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 182 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 183 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 184 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 185 mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük. Lezártam a szavazást, és elfogadtuk. 186 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es indítvány mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitottam a szavazást, lezártam a szavazást. 30 igennel elfogadtuk. 13-as okafogyottá vált. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 15-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 16 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 17 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 18 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 19 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 20-24-ig unblock szavazhatunk? 20-tól 24-ig, tehát ki támogatja ezeket? Nem, nem lehet, akkor külön vesszük 20-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 21 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 22 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 23 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 24-es mellette, ellene tartózkodás elutasít. 25 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es kompromisszum ki támogatja, ellenvetések, tartózkodás elfogadtuk. 33-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 34 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 35 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 36-os mellette nem, javítja magát az elnök, 41-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 44-es a következő négy részben, te jó ég, ez nagyon fontos indítvány lehet, mondja az elnök. Első rész. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Hármas. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Negyedik rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 45-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 46-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 48 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 49 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 50-es mellette 49-est ellenőrizzük rendben. Tessék! Lezártam a szavazást. 35 igennel elfogadtuk. Gomes asszony? Harmadik alkalommal már nem kap pesgőt. Ötvenes mellette, ellene, tartózkodás. Tehát ötvenes még egyszer mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodik, elfogadtuk. 51-esön két részben, első rész kitámogatja, ellene kiszavaz, tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette kiszavaz, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 52-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Kettő, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Hármas, mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Elektronikus végszavazás a remek műről. Lezártam. Ötvenhárom igen, egy nem és egy tartózkodás mellett elfogadott, de megtaláljuk ezt a két embert, Hannes. Gratulálok! Azt gondolom, hogy ez egy jelentős teljesítmény egy ilyen témában, amely igen vitatott, tehát jelentős teljesítmény, hogy ilyen nagy többség elfogadta. Muss ja wieder Zeit aufholen. Wir kommen jetzt zum, äh, zum Punkt 15 áttérünk a 15-ös napi rendi pontra. Kazaksztán, Jakon Szári asszony jelentéstevő szeretne szólni a szavazás előtt, nem, akkor a 39-es módosító mellett ki van, ellene tartózkodás elutasítva, 8-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 42-es mellettem, ellene tartózkodás ellenőrizzük. Ezt megtakaríthatnánk, hogyha mindenki szavazna. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 28 mellette, 22 ellen elfogadva, 43 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 44 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 46 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 9-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 51-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 52 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 53 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 55-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 57 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 58-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 59-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 60-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 62-es mellette ellenetartózkodás elutasítva, 12-es kompromisszum mellette ellenetartózkodás elfogadva, 66-os módosító két részben, első rész mellette az első rész mellett ki van ellenetartózkodás elfogadva, Ki támogatja a második részt? Ellene. Úgy érzem, hogy elfogadtuk. A harmadik rész mellette ellenőrizzük a második részt elektronikusan. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Der dritte Teil. Harmadik rész. Figyelj oda, mert különben neked is peskőt kell fizetni. Harmadik rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 67-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 68-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 70 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 71-es Die Abstimmung ist jetzt so langsam. Bitte? Wo bin ich ja? Ja, dann kann ich ewig warten. Ich bin 27 zu... Elfogadva. 71 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 72-es mellette, ugyanaz a többség úgy érzem, mint az előbb, de a 71-esről akkor elektronikusan még egyszer szavazunk. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 28 mellette, 22 ellen elfogadva. 72. 72-es. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 73 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 13-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 77 mellette, ellene tartózkodás Check nochmal, ja. Ellenőrizzük. Ich glaube, es ist dieselbe Mehrheit. Valószínűleg ugyanez a többség lesz. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 28 mellette, 21 ellene elfogadva, 78 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 81-es és a 102-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 82 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 29 zu 1. 29 mellette, 21 ellene, elfogadva 83 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 84 mellette, ellentartózkodás elfogadva, 14-es kompromisszum mellette, ellentartózkodás elfogadva, 87 mellette, ellentartózkodás elfogadva, 88 mellette, ellentartózkodás elfogadva, 89 mellette, ellentartózkodás elutasítva, 90-es social szót beveszi a jelentéstevő mellette, ellene elfogadva, 91 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 92 mellette tartózkodás elfogadva, 93 mellette tartózkodás elfogadva, 94 mellette tartózkodás elutasítva, 95 a 94-est ellenőrizzük, Nekem úgy tűnt, mintha elutasítottuk volna, de szavazhatunk még egyszer. Úgy tűnik, hogy vannak olyan kollégák, akik elfelejtették a kártyájukat, lezárom a szavazást, 29 ellene elutasítva. 95 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 15 kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 100-as mellette ellentartózkodás elfogadva, 101-es okafogyottá vált, 103-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 104-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 105 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 106-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 107-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 108-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. Valószínűleg ugyanaz a többség lesz megint. Lezárom a szavazást. 21 mellette, 27 ellene elutasítva. 101-es mellette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 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 13-as mellette mindig ugyanaz a többség. 12, 12.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 13 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 14-es okafogyottá válik, 15-ös és a 17-es a szóbeli módosítóval együtt, mellette ellene tartózkodás elfogadott, 16-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 18-as mellette ellene ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 12 mellette, 38 ellen elutasítva. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 21-es módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, négyes kompromisszum mellette ellen tartózkodás elfogadva, ötös kompromisszum mellette ellen tartózkodás elfogadva, 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 39, 32-es módosító mellette, ellenetartózkodás tartózkodás elfogadva, hetes kompromisszum mellette ellenetartózkodás elfogadva, 35-ös mellette ellene Ezt ellenőrizzük. Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 26 mellette, 25 ellen elfogadva. 36 két részben, első rész, második rész, kíván az első rész ellen, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 37-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 38-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 1-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 2-es mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük. Madame Murphy Benton. Schuss. Abstimmung geschlossen. Mit 24 zu... Lezárva, 24 mellette, 26 ellene, 3-as mellette, ellene, tartózkodás, ugyanez a többség, 4-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Inta 1-es, ezen még dolgozni kell, mellettem ellenem tartózkodás elutasítva, akkor mégsem kell már rajta dolgozni. Inte 2. Inte 2. Mellette ellene tartózkodás elutasítva, Inta 5-ös, mellette ellene tartózkodás elfogadva, Inta 3-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, a 4 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, Inta 6-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva, a 7 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, a 8 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, a 9 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, a 10 mellette, ellene tartózkodás elutasítva ellenőrizzük. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 25 mellette, 24 ellene el, elfogadva. Inta 11 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Inta 12 mellette, ellene tartózkodás elfogadva a 13 mellette, ellenem tartózkodás elfogadva. Elektronikus végső szavazás. Megnyitom a szavazást. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. András angenommen bei elfogadva, 43 mellette, 0 ellene, egy tartózkodás mellett. Gratulálunk! Hölgyeim és uraim, gyorsan kell dolgoznunk, hiszen 11-től lesz a meghallgatás. A grúz választások a téma, még előbb 2012. október 1-én voltak ezek a választások, és Milán Kemnoch a jelentéstevője a témának, ő vezette a delegációt. Danzsan úr, Lizek úr, Bazeszko asszony, Hercogasszony, Nikolály asszony, Tarant képviselő, Drázász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 Herr Kollege, Sie haben das Wort. Kedves megadom Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. Hölgyeim és uraim, nagy megtiszteltetés számomra, hogy lehetőséget kaptam a parlamenti delegáció vezetőjeként a grúz megfigyelő missziója munkájáról beszámolni. Ez a delegáció részt vett a megfigyelő misszióban az OECD, illetve a NATO parlamenti közgyűlése mellett. Jó volt az együttműködés a delegáció különböző tagjai között. Arra a megállapodásra jutottunk, hogy közös állásfoglalást fogunk kialakítani. A választások előtt néhány nappal tudtunk megérkezni Grúziába, és a hosszú távú megfigyelő misszió munkájáról tájékozottunk. Mihály Buhanov vezette ezt a missziót. A grúz helyzetről jól tudtunk tájékozódni. A média és a nem politikai pártok jelenléte mellett Különböző információkat hallgattunk meg, illetve a választási folyamatot, illetve ennek előkészítését értékelni tudtuk, bizonyos hiányosságokat állapítottunk meg. A koalíciós szólási szabadság jegyében zajlottak a választások, és ez lehetővé tette a polgárok széles körű részvételét. Ezt a az atmoszférát pozitívnak nevezhetjük. A kampányból nem hiányoztak a kemény politikai támadások. Grúzia polgárai nagyon motiváltak voltak. A választások előtt különösen kiélezett volt a helyzet, illetve az erőszaktól való félelem is jellemezte ezt a hangulatot, sajnos szerencsére mindez nem következett be. Négy megfigyelő csoportban dolgoztunk a választás napján, és lehetőségünk volt a teljes választási folyamatot figyelemmel kísérni. Tiflis Goreros kafeti régióját figyeltük meg, és azt állapítottuk meg, hogy a szabályokat általában betartották. Bizonyos választóhelyiségekben több választót is láttunk, akik várták ezt a lehetőséget, és bizonyos hiányosságokat is megállapítottunk. Nem tapasztaltunk azonban szándékos szabálysértést, illetve olyan tevékenységeket, amelyek hatással lettek volna a választás eredményére. A Központi Bizottság a választás eredményeit hétfőn tette közzé. 54,9 százalék a grúz álmat támogatta, és az egyes nemzeti mozgalmak pedig a fennmaradó részt kapták. Az 5%-os küszöböt más pártok nem lépték túl. Az új parlament a két csoport képviselőiből állt össze, és ez azt is mutatja, hogy a kormánypárt egyrészt, másrészt az, az ellenzéki blokk vettek részt a választáson. A panaszokat most ítélik meg, amelyek a, a választásokat kritizálták Szakasvili elnök, az ellenzék győzelmét elismerte, illetve ő maga ellenzékbe vonult. Grúziában további politikai szabályozások bevezetéséről is voltak a tárgyalások. A fiatal demokrácia Grúziában az elmúlt években jelentős előrelépésre tett szert, Grúzia polgárai alapvető jogokkal és szabadságjogokkal rendelkeznek, ezeket élvezik, és demokratikus választások tanúi lehetünk. Grúzia történelmében először valósultak meg demokratikus választások, amelyek a kormányt leváltották, és a kormány beismerte verességét. Grúzia az európai együttműködésben előrelépett, mint az asszociációs megállapodásról folyó tárgyalásokban, mint pedig a WTO-hoz való csatlakozást illetően. Az Európai Parlament az új grúz parlamentet az euróatlanti együttműködés elmélyítése elmélyítésére szólítja fel. Az Európai Parlament minden tagjának köszönöm szépen a támogatást, de delegáció támogatását köszönöm szépen. Köszönöm kolléga a jelentését, illetve köszönöm a kollégák munkáját ebben a misszióban. Ott is voltak eh, hiányosságok, ezekről beszéltünk már korábban is, ez egy általános jellemző. De fel és demokratikus választások valósultak meg a feszültségek mellett, a Központi Választóbizottság szakmai módon járt el. Annak idején én magam az önkormányzat és regionális választásokon vettem részt megfigyelőként, nem is tudom pontosan mikor volt, ez két évvel ezelőtt, és már akkor éreztük azt, hogy a fejlemények pozitívak, és azóta tovább javult a helyzet az elnök a választások kihirdetés napján elismerte vereségét, és azt mondta, hogy ez a demokrácia győzelmét eh, jelzi. Azt gondolom, hogy a demokrácia történelmében ez egy fontos óra, amikor békés átadásra kerül sor. És azt gondolom, hogy az új eh, többségnek garantálnia kell ezt a folyamatot, és a békés hatalom átadás stabilizáló üzenetet közvetít kifelé, és azt gondolom, hogy ez más országok, a régió más országai számára is fontos üzenetet jelentenek az európai perspektíva szempontjából. És remélem, hogy ez a választási eredmény azt jelzi, hogy nem tértek el az Európai Unió felé vezető úttól, illetve a közelítéstől, és remélhetőleg konstruktív együttműködést tudunk majd megvalósítani Grúziával. Rúzsák kolléga Kapszon. Předsedo, já bych chtěl také poblahopřát panu Cabrnochovi, vedoucímu mise pro én is gratulálni szeretnék eh, a Választói Megfigyelő Bizottság munkájához, és szeretnék gratulálni az egész missziónak. Azt gondolom, hogy nagyon jó munkát végeztünk. Ami a választásokat illeti, a kampányt, Brokkúrral egyet tudok érteni. Grúzia történelmében először valósult meg, modern Grúzia történelmében az, hogy egy békés hatalom átadás történt. Más szavakkal fogalmazva teljesítette a demokrácia egyik alapvető feltételén. Tehát ez egy békés átadás volt, az új kormány átvétele békés módon zajlott. Hölgyeim és uraim, azt gondolom, hogy a grúz fejlődést tovább segíthetjük, Mind a két félhez fordulunk, a győzhet, győztesekhez és a másik oldalhoz is, illetve önökhöz is, annak érdekében, hogy ők együtt működjenek a Georg fejlemények érdekében és a reformok érdekében, illetve a változások érdekében, amelyeken ennek az országnak keresztül kell mennie, illetve a transatlanti struktúrák erősítés érdekében is, mindegy, hogy a NATO-ról van ez szó, illetve az Európai Unióhoz való közelítésről. Gratulálok eh, Kabrnoch úrnak, illetve gratulálni szeretnék mindenkinek, aki részt vett ebben a munkában. Szeretnék utalni a következő megfigyelő delegáció missziórára is. A delegáció egyik része egy külön sajtóálláspontot tett közzé, és azt gondolom, hogy ez a sajtónyilatkozat, ilyen sajtónyilatkozatok ne legyenek a jövőben, először vita legyen, hogyha egységes álláspontot szeretnék. Herzlichen Dank, Herr Sajus-Wolski. Zajous-Wolski úr következik. Thank you for your report and, and... Köszönjük szépen a jelentést, a beszámolót és a pozitív híreket arról, hogy hogyan zajlottak a ö, választások, és hát Szakásvili ugye ezt elvesztette, de láthatjuk, hogy a demokrácia diadalmaskodott. A következő a kérdésem. Minden európai országban, az európai választások során is elvárás, hogy azok transzparensek, átláthatóak legyenek, és lehetőség szerint külső támogatást keveset lehet felhasználni a parlamenti képviselők felhasználhatják ezeket, a pártok is felhasználhatnak támogatást, eljá, olyan eljárásokban, amelyek átláthatóak, de ez mind-mind korlátozott módon lehetséges csak. Az Európai Uniós országokban legalábbis ez a helyzet. A grúziai választásokban azonban nagyon sok pénzt, 300 millió dollárt injektáltak bele ebbe az egész eljárásba kívülről. Nem tudom, hogy a megfigyelők hosszú és rövid távon felmérték-e ezt, és úgy látják-e ezt, hogy ez azért a választásoknak a tisztességes mi voltát befolyásolja. Köszönöm. Én is szeretnék a választási megfigyelőknek és az egész csapatnak gratulálni, és a beszámolóit is köszönetet mondani. Igazából nem tudom, hogy tud-e valamiféle tanácsadást adni arra vonatkozóan, hogy a jövőben hogyan járjunk el, hogy a grúz pártok megegyezzenek az alapvető szabályokra vonatkozóan, főleg, hogyha a választási kampányról gondolkodunk. Én azt gondolom, hogy valóban fair volt a választási eredmény, úgyhogy osztom a megfigyelők véleményét. Ugyanakkor vannak azért olyan aspektusai ennek a kampánynak, amelyeket inkább nem láttunk volna. Ugye megfélemlítés is volt, voltak olyan jelöltek, akiket akár össze is vertek. Úgyhogy nem tudom, hogy Kavanov és kollégáinak mi a véleménye, hogy hogyan tudnánk segíteni a grúz pártokat annak biztosítására, hogy jobban működjön a kampány, és a szabályok érvényesüljenek. Gyakorlatilag nyilván a demokrácia a legjobb rendszer, és ennek a hatékonyságán azért még javítanunk kell. Azt gondolom, hogy ha elkötelezi magát az Európai Unió, az Európa Tanácsal és más grémiumokkal annak biztosítására, hogy javítsuk ennek a rendszernek a működését olyan országban, mint például Grúzia, akkor ez mindenki számára kívánatos lenne. Nikolaj asszony, köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy ez egy rendkívül kompetitív és nem túl fair választás volt. Voltak incidensek is, de igazából ez majdnem, hogy normális ebben a kontextusban. A választási ma is voltak incidensek, mondjuk még akár erőszakos cselekmények is a kormány részéről is, de az biztos, hogy nem lehetett konkrétan mérni ezeket a rendellenességeket. Nagyon polarizált a társadalom, és jó lenne, hogyha a, ezt a két pátra szakadást egy kicsit csökkenteni lehetne, legalábbis ezt a polarizációt, ez nagyon jó lenne a grúz demokrácia számára, és jó lenne egyfajta ö, magatartási kódex kidolgozása is a választási kampányra nézve, mert így lehetne stabilizálni ezt az új demokráciát. Az biztos, hogy Grúzia demokrácia marad továbbra is az, és Grúziának az értékei megegyeznek a mi értékeinkkel. Köszönöm. Lunacek képviselő. Traurig. <laughs> Nem, nem szomorú, szomorúan nézem önt, elnök úr. Az én oldalamról is köszönöm a beszámolót, és a csapatnak is, hogy ezt a választási megfigyelés végrehajtotta. Mindenképpen úgy kell látnunk ezt, mint ahogy a képviselők is elmond, mondták, hogy a demokratizálódásnak a jeleit kell látnunk Grúziában, különösen a polarizációt követően, amit megfigyelhettünk a kampány során. Tehát a polgárok részéről dacára minden egyes hiányosságnak és hibának. Azt gondolom, hogy azért ez jó volt így, de lehet még javítani a helyzeten a jövőben. Geopolitikai szempontból főleg, hogyha arra gondolunk, hogy Oroszországnak milyen szerep juthat a jövőben, gondolva Putyinra ugye, és a többiekre, akkor azért ez a geopolitikai helyzet, ez eléggé problematikus. Úgyhogy ebben az értelemben az, ahogyan lezajlottak ezek a választások, nagyon fontosak voltak. Két kérdésem lenne Szabárna Hórhoz. Az egyik a pártfinanszírozás, ami ugye elhangzott itt. Mit figyeltek meg ezzel kapcsolatban, milyen kritikai megjegyzéseik eh, voltak, ha voltak. A másik pedig a feltételezések és tények is, a vélelmek és tények, a börtönön belüli kínzásokra gondolok itt, Grúzián belül, amelyeket ugye fotók alapján tudunk, Tavaly novemberben egyébként már felhívtuk Szakásvili kormányát, hogy vizsgálja ki a börtönökbeli helyzetet, és tegyen meg mindent a javulás érdekében. Nem tudom, hogy e tekintetben volt-e politikusokkal valamiféle eszmecsere, a polgári társadalom, civil társadalomnak a képviselővel, és mit tudunk tenni annak érdekében, hogy itt tényleg javulás következzen be. Azt szeretném megkérdezni a megfigyelő kollégáktól, hogy követték-e közelről a helyzetet, és hogy ezt mikor tették meg a szavazások lebonyolítása után, vagy a szavazatszámlálás során. Ugye egy 11 választási bizottság volt, amelyet gyakorlatilag Iranisvili támogatóinak rajongása majdnem, hogy megostromolta. De hát ugye itt a alkotmányos többséget nem kapták meg. Mi volt a vége ennek a fenyegetésnek, nyomásgyakorlásnak, és hogy megváltoztatták-e végül is a választási eredményeket a nyomás alatt, és mindez az önök véleménye szerint a demokrácia szemszögéből nézve hogyan néz ki? Děkuji vám, pane předsedo, děkuji kolegové za... Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm kedves kollégák az összes kérdést, az összes felvetést. Most azzal a tényel kapcsolatban, hogy a delegáció egyik része saját sajtónyilatkozatot fogalmazott meg, nem tudok ö, véleményt mondani. A saját álláspontunkról én egyeztettem minden ö, kollégával és vezetővel, és igazából ez a hivatalos sajtónyilatkozata a delegációnknak. Ami a választási kampány finanszírozását illeti, ugye Zárius Wolski és Lönlecsek asszony tett fel ezzel kapcsolatban kérdést, igen, a kampány finanszírozása volt az egyik legfontosabb téma, amit megtárgyaltunk a politikai pártokkal, azok képviselőivel és az NGO-kkal is. Grúziának nagyon szigorú törvénye van, amely szabályozza a kampányoknak a finanszírozását. Ezt többször is felülvizsgálták, ezt a törvényt, és ha jól tudom, szinte 70 esetben jöttek panaszok, amelyeket feldolgoztak, és magas büntetéseket szabtak ki a törvény megsértéseinek esetében. Az is tény, hogy nagyjából ezeknek a büntetéseknek a 90%-a a győztes ellenirányuló panasz volt. Dacára ennek mindkét párt nagyon sokat költött a polarizált választási kampány keretében. Nézzük akkor a jövőt. A választási kampány szabályainak az egyes, egyes egységesítése, megbeszélése. Hát ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy Grúziának nagyon jó a választási törvénye, amely elfogadásra került, és ezt be is tartották. A szabályokat rögzíti ez a törvény. Az persze igaz, hogy nagyon polarizált volt a kampány, nagyon sok volt az ellenségeskedés, és a polgárok Grúziában azért nagyon emocionálisak. Ha pedig az ország számára ennyire fontos eseményről van szó, akkor egyszerűen számítani kell az ilyen érzelmekre, érzelmi kitörésekre. Az Európai Parlament fontos szerepet játszik ebben, és a magam részéről én tárgyaltam a grúz parlamenti képviselőkkel, és most várjuk, hogy a másik fél hogyan vélekedik mindenről. Továbbra is kapcsolatban maradunk az ottani kollégákkal, és nyilván mindent megteszünk annak érdekében, hogy a grúz kollégáink az Euronest keretében és a partnerségi politika keretében a More for More címszó alatt még jobban részt vesznek ebben a folyamatban. Ami a visszaéléseket illeti a börtönökben, hát itt gyakorlatilag skandallum, ról van szó, szeptember 18-án, tehát 12 nappal a választást megelőzően, ugye a televízióban a grúz népesség megrázkódtatására voltak láthatóak ezek a fotók, ezek a hírek. A kormány erre nagyon gyorsan reagált, két miniszter visszalépett, sok embert letartóztattak, és el kell mondanom, hogy kétség kívül ez a botrány nagyon nagy hatással volt a választásnak a menetére és eredményére is. Úgy gondolom, hogy a közvélemény Grúziában és a politika is a börtönökön belüli helyzetre koncentrál, és meg vagyok róla győződve, hogy mindez azt hozza majd magával, hogy erőteljesebben kontrollálni fogják, ellenőrzés alá vonják majd a börtönöket, és javulni fog az ottani helyzet. A grúz partnereinkkel is fogunk erről beszélni, és bizonyára nekik is érdekükben áll, hogy itt előrelépés legyen. Landsbergis úrnak tudom mondani, aki egyébként a delegációnknak a helyettes vezetője. Nos, a választás után közvetlenül, illetve röviddel előtte is igen élénk mozgolódást lehetett tapasztalni. Már két órával a választás után ünneplésbe kezdett a nép, fiatalok, idősebb polgárok, őkkel velük találkoztunk is, akik a görög, á, grúz álom feliratú pólókban mászkáltak az utcán, zászlókat osztogattak, és a nagy piac téren este tízezreket találtam, akik boldogan ünnepeltek. A delegáció egyetlen tagja sem, és én sem tapasztaltam semmiféle megrázkódtatást, semmiféle közbelépést. A választási ö, fülkék előtt mindenütt megfigyelők voltak, mindenki nagy várakozással nézett az eredmények elébe. Tehát olyan eseményt nem tapasztaltunk, hogy valakit ö, kényszerítettek volna. Ahol mi jártunk, ott a szavazatok megszámlálásánál minden nyomás nélkül zárt ajtók mögött zajlott a munka. Az összes információ átfogó kiértékelése az ODIR misszió és mások által még folyamatban van, és ezeknek az eredményeit nyilván elő fogjuk majd vezetni. Köszönöm szépen! a beszámolót, és köszönjük szépen a munkájukat is, amit végeztek. Ezzel lezárjuk ezt a pontot, és átmentélünk a 17-esre. Munkaértekezett az ukrajnai helyzetről a 2012-es parlamenti választások küszöbén, valamint a választások előkészítéséről. Ugye külön program van ehhez, ezt az EU-Ukrajna parlamenti együttműködési csoporttal közösen tartjuk, mint értekezett. Kérlek mindenkit, hogy foglaljon itt helyet, fönt a pódiumon. Lesz egy kis szünet, 5 percben, hogy mindenki rendezze a sorait, és utána folytatjuk. Yeah.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 Szeretnék szeretettel köszönteni mindenkit itt az ülésünk alkalmával. Közösen Kovál kollégámmal, aki az Ukrajnával fenntartott kapcsolatainkért felelős delegáció vezetője, a parlament megfigyelő bizottságának vezetője, és aki a hét elején Gáler képviselővel Kijevbe utazott, ha jól értesültem a megfigyelések előkészítéseként. Azt hiszem, hogy ez is fontos része lehet, fontos eleme lehet majd az eszmecserénknek, majd amikor szót kap a két kolléga. Különösen örömmel tölt el az, hogy ma két vendégünk is van Nagy-Britanniából, két előadónk, onnan lehet talán a legjobb rálátás a kérdésre. Katarina Volcsuk és Sarah Birch személyében vannak itt ezek az előadók. Azt gondolom, hogy jó megfigyelési eredményekről fogunk tudni hallani, az ukrán fejleményekről fogunk hallani az egyik előadótól, Volcsuk asszonytól, Bölcs asszony pedig magáról, majd a választások előkészítéséről fog szólni. Talán Kovál úr kezdhetné egy rövid bevezetővel, majd pedig a két szakértő kap szót. Ezt követően Gáler úrnak is biztosítjuk, hogy elmondhassa a véleményét, és ezt követően pedig akkor vitára kerül sor. sor. Úgy látom, hogy senkinek nincs és úgyhogy Kovál úr kapja meg a szót elsőként. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék azért köszönetet mondani, hogy az a FET szakbizottságon belül időt tudtunk szakítani erre az eszmecserére, erre az ülésre, hogy ön is sikre szállt ezért, és így lehetőségünk nyílik ennek a témának a megvitatására. A parlamenten belül nagyon nagy érdeklődés mutatkozik az ukrán fejlemények iránt, és ez a rendezvény tulajdonképpen a, az Európai Parlamentnek a térségbe küldött választási megfigyelési csoportjának az utazása köré is vonódik. Az ukrajnai fejleményeket nyomon kísérhettük egy utazásunk alkalmazásakor, amikor is az ottani képviselőkkel tudtunk tárgyalni, tulajdonképpen minden szinten képviseltették magukat ezek a képviselők, NGO-kkal is sikerült tárgyalnunk, és egy nagyon hosszú, tényleg gyümölcsöző megbeszélésünk volt a választásokra vonatkozóan két szervezettel is. Egyrészt az OPOR, ez egy nem kormányzati szervezet, amely egyébként választási megfigyelést folytat, valamint a választási bizottsággal Ukrajnában. Ez is egy független bizottság. Kormány képviselőket és az ellenzék képviselőit is asztalhoz tudtuk ültetni, és a Központi Választási Bizottsággal is tudtunk tárgyalni, amelynek döntő szerepe van a választások során. Az anyag, amit összegyűjtöttünk az előkészítő utazásunk során, nagyon jó alapot biztosít a, az igazi választási megfigyelési misszió számára. A legfontosabb kérdések, amelyek most kihatással lesznek a választásokra és a mi munkánkra is, és ide tartoznak a politikai helyzetnek az elemzése Ukrajnában, illetve hát az a tény, hogy egyes ellenzékiek nem tudják kihasználni, hogy jelöltséget szerezzenek, hiszen be vannak börtönve, de ezt a helyzetet is nyomon fogjuk kísérni, aztán az új választási törvényt is meg fogjuk nézni a választások során. Ez egy új törvény egyébként, és ami pozitívum az az, hogy nem közvetlenül a választások előtt került elfogadásra. Több ízben is utaltunk arra, hogy már ez önmagában jó hír. A második dolog, amit pozitívumként könyvelhetünk el, az az, hogy ez az új választási törvény, tehát kidolgozásra került, méghozzá a kormány és az ellenzék együttműködéséből. Nagyon sok ellenzéki támogatta is ennek az új választási törvénynek a megalkotását. Az új törvénynek azért vannak hiányosságai, vannak hibái, ezt látnunk kell, és ezek valószínűleg azok az elemek, amelyek tárgyát képzik majd a választási megfigyelésünknek. A választásoknak azon részére utalnék itt, amely a többségi választást teszi ki, illetve arra is, hogy voltak már nehézségek, amelyek jelentkeztek, és amelyek mutatják a rendszerbeli hiányosságokat és hibákat, ami az egyes választási körzeteket illeti. Hát most jelenleg arról tudok beszámolni, hogy a választási megfigyelő nem minden esetben válik majd lehetősé, lehetővé, úgyhogy ez már most egy hiányosság, amit fel kell jegyeznünk, és nyilván azért erre oda fogunk figyelni. Gáler úrral közösen abban egyeztünk meg, hogy a közvetlen megfigyelésnél, tehát amikor majd ott leszünk a helyszínen, a politikai vezetéssel is összeülünk, nem technikai szintű tárgyalásokat fogunk folytatni azonban, hanem az egyes politikai pártoknak a képviselővel szeretnénk találkozni. És a Központi Választási Bizottsággal is szeretnénk beszélni. Nyilván szó lesz az új választási törvényről, ezeknek a tárgyalásoknak a keretében. Ezen felül írásos kommentárokat is kaptunk már, amelyek arról tájékoztattak bennünket, hogy ez az új választási törvény milyen hatással lehet majd a mostani választásra. Az utazásunk során és a tárgyalásaink során a médiák szerepéről, illetve azoknak a hatásáról is beszéltünk, tekintettel a választásra, milyen tájékoztató szerepe van a médiumoknak, de nyilván a pénzügyi aspektusokról is volt szó. Hölgyeim és uraim, ma elsősorban olyan témákra koncentrálunk, amelyek számunkra a választási megfigyelés szempontjából fontosak. Nem akarunk itt túlságosan gyorsan és megalapozatlanul konzekvenciákat levonni. Először meg kell történnie a választásnak, leadják a szavazataikat a polgárok, azt is meg tudjuk aztán vizsgálni, hogy a médiumoknak milyen lehetőségük van függetlenül tájékoztatni a fejleményekről, és itt elsősorban a független televíziós adós, ö, adásokról és csatornákról beszélek. Az eredményeket nyilván össze fogjuk gyűjteni, és ez jó alapot fog majd teremteni arra, hogy kiértékelhessük az ukrán választásokat. Aláhúznám azt, hogy nagyon szépen fogadtak bennünket rendezetten, nagyon nyitottan tárgyaltak velünk. Kértük azt is, hogy írásban kapjuk meg a kommentárokat, hiszen ezáltal utólag és fel tudjuk majd használni ezeket az anyagokat, amikor majd értékeljük a választást, illetve a választásnak az egész menetét. Ezért mindenkit felhívok, akik a, aki majd részt vesz a választási megfigyelésben, hogy a választást megelőző időt mindenképpen arra használja, hogy elgondolkozik, ezekről az eseményekről, és a választás minden aspektusát figyelembe vegyük majd. Gáler úr és én már eltöltöttünk egy kis időt Ukrajnában, és ezáltal lehetővé vált számunkra az, hogy megbeszéljük, hogy milyen módon kerüljön majd sor a választási megfigyelésre, és én abban bízom, hogy megfelelően ki fogja tudni értékelni a választásokat. Az is természetes hogy ez a mai vita is nagy jelentőséggel bír majd a választási megfigyelés szempontjából. Egy-egy személy, aki ma itt részt vesz majd a vitában, is ö, tagja lesz a delegációnak, a megfigyelési delegációnak, mások nem, de várom a hozzászólásaikat. Talán emlékeznek arra, hogy Ukrajnában hogyan zajlottak a legutóbbi választások, tulajdonképpen azt állapíthatjuk meg, hogy javult a helyzet. Most a kérdés az az, hogy demokratikusabbá vált-e a rendszer, a polgároknak a hozzáférés a rendszerhez átfogóbb lett-e, jobbak-e a lehetőségeik arra, hogy az általuk kívánatosnak tartott képviselőket megválaszthassák. Úgyhogy várom a hozzászólásaikat, köszönöm szépen, hogy megrendezésre került ez a mai ülés, és biztos vagyok abban, hogy azt is hallani fogjuk ma, hogy nagyon különbözőképpen fogják majd értékelni az ukrán választásokat. A mi feladatunk az, hogy a választásokat értékeljük, de nyilván az általános politikai kontextusnak az értékelésétől sem fogunk visszakodni. Petcox és Kvasnyevszki uraknak a véleményét ismerjük, ez is összefügg a mai vitával, de még egyszer hangsúlyoznám, hogy Ukrajna ritkán számíthatott ekkora érdeklődésre. A választási megfigyelési bizottság és a mi delegációnk is nagyon aktív, itt van ez a mai rendezvény, aztán emellett a Kvasnyevszki és Petcox uraknak a, a megfigyelési delegáció ját is említeném, illetve hát a civil társadalom és az NGO-k is itt vannak a képben. Amennyiben Gáler úr szeretne szót kérni, akkor nyilván szót kaphat, vagy pedig ennyi volt. Köszönöm. Na Volcsák. Katarina Volcsák következik. Ah, Thank you very much for the... Köszönöm szépen, hogy meghívtak. Hát itt a technológia itten körülvesz, úgyhogy elnézést kérek előre is, hogyha problémák lesznek, de azt hiszem, hogy most itt nagyon jó helyen vagyunk, hogy Ukrajnáról beszélgessünk, ugyanis itt nagyon nagy az ismerete Ukrajnának. Azt hiszem, hogy az Európai Parlament, még akár az Európai Egyetemeknél is jobban ismeri ezt az országot. Én Newcastle Egyeteméről érkeztem, de most megpróbálom önöknek egy kicsit hosszabb távú kontextusba helyezni az ukrán helyzetet, és a múltbeli eseményekkel is összehasonlítjuk a történetet. Ahogyan önök is látják a térképet, nézzük meg először a politikai fejleményeket. Nagyon egyértelmű az, hogy a 2010-es januári választások óta azt láthatjuk, hogy az elnök szerepe erősödött, alkotmányos értelemben is, vertikális értelemben, mondhatjuk ezt, ez kicsit ilyen poszt rendszer, és ez természetesen egy ha egy összecseng, a 2010-ben ismét jogerőre visszahelyezett ukrán alkotmány ban kimondottakkal. Aztán a média pluralitás ez egy nagy kérdés, és a különböző politikai pártok száma lecsökkent. Aztán nézzük meg azt is, hogy mi miért történik, tehát az okokokozatokat, és vizsgáljuk meg, hogy milyen nyomásgyakorlás történt a médiára, hogy bizonyos pártokat bizonyos fényben tüntessenek fel, és aztán ott van egy másik fontos tény is, az öncenzúra. Tehát maguk a, az újságírók úgy írnak a választásokról és a különböző pártokról, ahogyan úgy gondolják, hogy kedvezőbb helyzetbe tüntetik fel saját magukat. Ez pedig nagyon is megváltoztatja a játékteret, mert egyfajta önmagát beteljesítő jóslattá válik. Mindezzel együtt hangsúlyozni kell azt is, hogy nagyon sok példa van, például a régiók pártjával kapcsolatban igenis is lehetett látni azt, hogy a civil társadalom és az újságírók igenis is kimondanak dolgokat, erre nagyon fontos kitérni, mert azt mutatja, hogy mennyire komplex a helyzet. Nem lehet csak fehér-feketében gondolkodni, és hogyha politikai kontextusból a gazdasági helyzetre tereljük át a szót. Ez is nagyon fontos a választások szempontjából. Janukovics és a régiók pártja, aki 2010-ben kapott felhatalmazást az ország vezetésére, tulajdonképpen a 2009-es gazdasági válságra vezethető vissza. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon keményen érintette ez a válság az országot, 14%-kal csökkent az ország teljesítőképessége, és a mandátumok szempontjából is láthatjuk, ennek fontos szerepe volt. Az, amit elvártak az emberek az új kormánytól, nem igazán vált be, de nagyon nagy volt a nyomásgyakorlás is, és ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, hogy a gazdasági élet jó, megfelelő irányítása nem igazán jellemző egyik politikai pártra sem. Éppen ez a hitelességét alássa a pártoknak, mert bizonyos reformokat nem valósítottak meg, más pártoknál meg az volt a probléma, hogy nem igazán volt kormányzati tapasztalat mögöttük. Nézzük a régiók pártját, ez ugye a hatalmon lévő párt. Mindazok ellenére, amit már elmondtunk, nagyon világos, hogy keresik a nemzetközi legitimitást. Nagyon szeretnék azt, hogy hogyha a nemzetközi közösség elismerné ezeknek a választásoknak a megbízhatóságát. Miért is keresik ezt a legitimitást? Azért, mert a párt szeretné konszolidálni hatalmát Ukrajnán belül. És ez nagyon érdekes jelenség, mert itt nem csak az elnök személyére vonatkozik ez, hanem a parlamenti többségre is. Mindenki ismeri a, azt a fogalmat, amely a családi a család fontosságára hívja fel a figyelmet. Például Azerbajdzsánban vagy Kazaksztánban volt egyfajta ilyen családi vonás a politikában. Ukrajnában ez eddig nem történt meg, de most mégiscsak Janukovics elnök családjával kapcsolatban ez egy új jelenség. Nagyon nagy a kohézió a párton belül az, ellenség, az, el, az ellenzékkel szemben. És azt is megfigyelhettük, hogy annak ellenére, hogy Ukrajna a gazdasági értelemben nem szárnyal, mégiscsak sikerült nagyon jó gazdasági, gazdaságpolitikai kampányt lefolytatni a választások időszakában. De aztán a gazdaságon kívül úgy tűnik, hogy a régiók pártja a nyelvek kérdésére, valamint Ukrajna geopolitikai polarizációjára is utal. Megmutatok itt majd néhány térképet, amelyek azt fogják bemutatni, hogy a szavazás Ukrajnában nagyon gyakran etnikai és nemzeti vagy nyelvi megoszlás szerint történik. Ez hosszú távú trend Ukrajnában, úgyhogy ebből a szempontból a nyelvtörvény hatalmas hatalmas ellenállást váltott ki, és ugye része volt a kampánynak is. Nézzük meg most, hogy hogyan is néz ki etnikai értelemben Ukrajna a legutolsó népszámlálási adatok alapján. Úgy tűnik, hogy a etnikai oroszok a keleti és a déli területeken élnek, így is beszélik egyébként a nyelveket, tehát ukrán, illetve orosz nyelvet, gyakorlatilag megegyezik a két térkép. Sajnos nem tudjuk most a számokat megnézni részletekben, de azért ezek a színkódok mutatják a különbségeket. Tehát a keleti és déli területeken az orosz nyelv dominál, és az új nyelvtörvény tulajdonképpen az orosz nyelv szerepét biztosította. 2004-ben a elnök választásoknál azt nézhettük, hogy Juschenko az ország nyugati és középső területén kapott nagyon sok szabazatot. Ez életfontosság volt az ő mm, hatalma szempontjából. És ugye az orosz lakosság pedig az ész, a keleti és déli területeken koncentrálódott. Talán ez a legérdekesebb, a narancsforradalom szempontjából is, hogy azt láthatjuk, hogy Ukrajnán belül mennyire erősek ezek a regionális megosztottságok. Azonban, hogyha egy kicsit mélyebbre ásunk, azért mégsem annyira egyértelmű a helyzet. Ugyanis itt most megnézhetjük a legutolsó ukra, ukrán parlamenti választások eredményét, és azt, hogy milyen eredményt ért el a legnagyobb párt. A kék a Party of Regions, tehát a régiók pártja által elnyert területek, és a Timosenko blokk pedig az északi, nyugati területeken nyert. Tehát nagyon egyértelmű ez a megosztottság, de azonban, ha megnézzük mégis közelebbről a helyzetet, ez a második helyzetnek a választási eredménye, és itt azért azt láthatjuk, hogy a Timosenko vezette csoport második lett bizony észak és, vagy dél és kelet-ukrajnában is. Tehát igenis, és volt rá esély, hogy a Timosenko párt egy országos pártár nője ki magát. És igazából most ez az, ami kockán forog. Nem tudjuk, hogy az új pártok, például az UDÁR milyen mértékben lesznek képesek megőrizni a pártnak az erősségeit a déli és keleti területeken is. A hadállásokat hogyan tudják megőrizni. Úgy tűnik, hogy a nyelvtörvény is a régiók pártjának kedvez ebből a szempontból. Most pedig nézzük meg a választásokat. Az ukrán szakértők szerint, és ezt egyébként a választási adatok is alátámasztják, négy párt fog valószínűleg az 5%-os parlamenti küszöbön átjutni. Tudjuk, hogy felemelték ezt a küszöböt, és így a párt koalíciókat ki is zárták, tehát most négy nagyobb párt van, amelyeket igazából segített a választási törvény arra, hogy megváltoztassák a politikai térképet. Ugye itt van felsorolva ez a négy párt. Különböző közvéleménykutatási adatok szerint szeptemberben például, tehát az elmúlt hónapról beszélünk, azt láthatjuk, hogy a régiók pártja ugyan kevéssel, de nyerő helyzetben van, és a Bakriscsina, illetve az Udár követik. A kommunista párt elég keményen visszatért, ami nagyon érdekes jelenség. Talán erről majd még később beszélhetünk. Nézzük most az ellenzék helyzetét. Két nagy pártról beszélhetünk itt, mert a kommunista párt igazából nem nézhető, nem tekinthető öm, ellenzéki pártnak, már csak azért sem, mert nagyon sok tekintetben ö, pont ugyanazokon a területeken áll jól, ahol a régiók pártja. Tehát a Bakisnya és az Udár pártok állnak ellenz, az ellenzékben, és igazából az új vezér meg is mondta, hogy neki nincsen olyan karizmája, mint Júlia Timosenkónak. Hát ez lehet, hogy egy kicsit meglepő, De mindezek után is elmondható azt, hogy azért hasonló, tehát majdnem azonos a választás, tehát hogy a, a kutatási adatok alapján a támogatottságuk, mint a régiók pártja, és aztán itt van az UDÁR, amelyik igazából egy új párt ebben a mostani választásban, nem voltak hajlandóak összeállni a Bakhisivával, pedig több ilyen törekvés is volt a, erről a részről, tehát független pártként kíván megjelenni a választásokon, és a párt vezetője bizonyos közvéleménykutatások alapján úgy tűnik, hogy még Julia Timosenkónál is magasabb közvélemény, tehát magasabb népszerűségnek örvend. Miért is van ez így? Mert tulajdonképpen itt minden a 2015-ös elnökválasztás forog kockán, vagy annak az előkészítése folyik most a parlamenti választásokra való felkészülésben. És majd ugye ez kiderül majd, hogy ha parlamentbe kerül az udár, akkor mennyire képes együttműködni a Bakhisnyával. Ukrajnában a politikai helyzet nagyon polarizált, és nem, bá, nem bíznak a pártok egymásban, tehát ezért az úgynevezett vertikális hatalom hozzáállás bizony továbbra is jellemző marad a választások során. Nem tudom, hogy még mennyi időm maradt hátra, de itt azt láthatjuk, hogy az egyik közvélemény kutatás alapján Elnök, köszönöm szépen. Pécs professzori a szó. Elnézés, hogy úgy elvettem a szavát, de barátaink, régi barátaink még adnak egy kis időt. Tehát folytassa csak nyugodtan. Although the opposition has really uh, consented to... Tehát nézzük akkor uh, az ellenzék szerepét. Nagyon uh, feszült a politikai helyzet. A választási törvény technikai értelemben világos, sikerült kompromisszumra jutni a különböző pártok között, és a köztisztviselőknek kell most betartatnia. Persze nagyon sok inkonzisztens vonást fedezhetünk fel ebben, és már most feltűnnek technikai problémák, és az is lehet, hogy majd a jövőben további problémák fognak felszínre kerülni. Mik a különböző forgatókönyvek? Igazából szeretném bemutatni, hogy mennyire bonyolult a helyzet, mert még a közvélemény kutatások sem mondják meg igazán, hogy mire is számíthatunk majd a választások kimenetelének tekintetében. A PR lista hatalmas érdeklődést keltett a közvéleményben, de mégiscsak úgy tűnik, hogy az egyéni választókörzetekben fog eldőlni a választások lényege. Ez egyébként igen bonyolult helyzet, nagyon konfúz a választók számára. A legtöbb ö, ö, jelölt, tehát pártok állítják, de azért 45%-uk független jelölt. Tehát ez a fajta arányos rendszer az, a többségi rendszer lesz az, amely majd meghatározza a választások kimenetelét. Nagyon instabil a helyzet, ahogyan a korábbi idők választásainak tapasztalataiból is tudjuk. Nagyon gyakran az a választások után dől majd el a helyzet, ugyanis gyakran a függetleneket a különböző pártok magukhoz vonják már a választások után. Tehát ezért nagyon nehéz meghatározni, hogy hogyan is néz majd ki a választások kimenetele, és hogy mindez a hatalmi koncentrációk szempontjából hogyan, milyen képet fog mutatni. Ugye Ukrajnában fél ö, elnöki rendszer van életben, az elnök az, aki kinevezi a miniszterelnöket, és igazából ezért a pozicionálás a legfontosabb tétje 2015-re nézve ennek a mostani választási kampánynak. <clears throat> teraz proszę panią profesor. Köszönöm szépen. Sarah Birch professzor asszony kap most szót. Um, Köszönöm szépen. Az általános vitát követve az általános kontextusban, amelyet Horcsú professzor asszony bemutatott, én ehhez képest inkább a választási folyamatról szeretnék beszélni, illetve néhány kulcsfontosságú elemről, amely aggályt váltott ki a nemzetközi törvényeknek, legjobb gyakorlatoknak a tükrében, illetve a nemzetközi elkötelezettségek tükrében. Ezzel szeretném kezdeni, hogy sorok néhány szót a választási integritás hátteréről. Mi az, amit a nemzetközi törvények elvárnak? Három különböző módja van annak, amelyel manipulálni lehet a választásokat – tehát aláásni. Például úgy, hogyha a választási törvény manipulálják, annak érdekében, hogy ezt összhangba hozzák a nemzetközi törvényekkel, illetve úgy is, hogyha a kampányokat úgy választják meg, hogy ezzel ütköznek a nemzetközi törvényekbe, illetve a választási adminisztrációs folyamatban is lehet manipulálni a választásokat. és ezzel sérülnek a nemzetközi törvények. Hogyha a manipuláció komoly, akkor az eredmény is kompromitált. A választási integritás és szavahihetőség nem minden vagy semmi kérdése, nem arról van szó, hogy fehér vagy fekete valami, hanem nagyon sok minden van az úgynevezett szürke zónában is. Visszatérve Ukrajnára egy rövid áttekintést szeretnék adni a választási rendszer alakulásáról. 1990 és 94 között Ukrajna annak idején az orosz rendszerben az abszolút többség rendszerét alkalmazta, áttért egy vegyes rendszer 98 és 2000 között, amikor a, a képviselők felét arányos listák alapján választották meg, a felét pedig e, egyéni listák alapján 2006 és 2010 között teljes mértékben arányos választási rendszer valósult meg. A, az os választási küszöbbel mint Volcsuk asszony említette, a vegyes 98 és 2000 között arányos listás képviseletekkel választották meg a képviselők 50%-et és 50%-ot egyéni listák alapján. 3%-ról 5%-ra emelték a küszöböt a pár blokkok egymás elleni versengése nem megengedett, és a jelöltek nem vehetnek részt eh, az arányos listákon és az egyéni választói listákon egyidejűleg. A vegyes rendszerre való visszatérés akkor valósult meg, amikor 2010-ben helyi választások, önkormányzási választások is voltak, és ez is felvett nemzetközi aggályokat a 2012-2010-es önkormányzati választások. Ez pedig a szavazatokhoz való hozzáférés, jelöl, jelölés rendszere ellentmondásos volt, illetve más aspektusa is a választási rendszernek, beleértve a pár blokkok kialakításának tilalmát. Olyan kérdések, amelyek a választási, illetve mostani választásokhoz kapcsolódtak. Először is az rendszerbeli kérdések, a Velencei Bizottság és az OSCE kritizálták a vegyes rendszerhez való visszatérést az elmúlt évben, és vannak olyan kérdések, eh, még amelyeket nem sikerült megoldani. Egyrészt a blokkok tilalma, blokkok létrehozásának tilalma nem világos az, hogy ennek mi áll a hátterében, milyen érvel támasztották ezt alá a demokrácia szempontjából másrészt a világos kritériumok hiánya a határok kijelölésében, A jelenleg választói törvény nem ad világos útmutatásokat ebben a tekintetben, és készültek elemzések a határokról, amelyeket az egyéni választókerületek kijelölésénél alkalmaztak viszont ezeket úgy csúsztatták el, hogy bizonyos pártokat helyezzenek előtérbe. Van egy probléma az egyéni választókörzetek visszavezetésével kapcsolatban, hiszen itt lehetőség van a határok, választókörzetek határainak kijelölésénél, Gályok merültek fel a kampányfinanszírozási szabályokkal kapcsolatban az átláthatóság hiánya többek között, megfelelő feltételek hiánya a pártok számára, a pénzek felhasználása illetően, illetve a kampányfinanszírozási szabályok hiányossága. Jelenleg ezt dolgozzák most ki Ukrajnában. illetve a határok, amelyek egy jelölt jogait jelentik, illetve amennyiben bűncselekmény miatt elítéltek valakit, illetve bírságra ítélték, itt sem virágosak a szabályok. Az általános kategóriába tartozó személyeknél nincsenek összhangban a nemzetközi gyakorlattal, és olyan esetekben, amikor komoly bűncselekmények eh, miatt ítéltek el eh, valakit, úgy nem vett részt a választási, választási rendszerben. Ezek az aggályok, amelyeket a választói törvény miatt megállapítottunk, illetve a jelenlegi kampány további aggályokat vetettek fel a választások lebonyolításával kapcsolatban. Az első aggály az az, hogy felnek és szabadnak eh, lehet -e tekinteni olyan választásokat, amikor az ellenzék vezetői börtönben vannak. Azt gondolom, hogy itt két fontos elemet fontos kiemelni. A, a, ahogy a Velencei Bizottság erre fel is hívta a figyelmet, az, hogyha valaki börtönben van, akkor ezzel a politikai jogai is sérülnek olyan szempontból, hogy nem protestált a választás eredményei ellen. A ellenzék vezetőit, illetve tagjait megakadályozták abban, hogy induljanak a választásokon, tehát eh, bizonyos egyének nem indulhattak a választásokon, tehát a 450 parlamenti hely szempontjából bizonyos személyek nem vettek részt a jelölésben. Hogyha bizonyos pártok vezetői is börtönben vannak, őket azért választották meg, mert ők a leghatékonyabb hangja az adott pártnak, és nem tudnak jelen lenni, úgy a párt Eh, ennek hátrányait eh, érzékeli a, szabad, a véleményjelentés szabadságát, szabadságot illetően, illetve a kampány során is, és ez egy már kicsit más kérdés, mint eh, a jelöléshez való jog. A politikai párt hatékony kampánytevékenysége egy választásban talán még komolyabb kérdés, mint az, hogy valaki indulhat-e egy adott választáson, vagy nem, hiszen itt nem elnök választásról van szó. Amennyiben elnök választásról lenne szó, úgy egy ellenzéki vezető akadályoztatása választáson való részvételben komolyabb kérdéseket vetne fel, mint a parlamenti választásokon. Egy másik kérdés, ami még felmerült, ez a sajtószabadság. Volcsek asszony, illetve Kaval úr is kitértek erre, és az ellenzék vezetőjének zaklatása, a média manipulálása, a választótörvesztő törvény manipulálása, mind olyan kérdések, amelyeket volt csak asszony is felvetett, a cenzúra, a média cenzúrája, és akik megvizsgálták a helyszínen a sajtot, illetve figyelemmel követték, érzékelhették azt, hogy félelem is megnyilvánul, és a sajtó szabadság nem élhet a véleménynyilvánítás szabadságát teljes mértékben, és nem tudósíthat a választási kampányról pártatlan módon. Dr. Wojcik megemlített még egy további kérdést is, ez pedig az adminisztratív források használata az állami forrásokkal való visszaélés egy aggály Ukrajnában, de más országokban is a régióban, pedig 1991 óta, és még az előtte időszakban is, és továbbra is aggály maradt. Tehát akik megfigyelték a választási kampányt a helyszínen, ezt szintén vissza is jelezték. A Kovar által felvetett kérdés kérdés, a körzeti bizottságokban való részvétel, választóbizottságokban való részvétel kapcsán az ellenzék képviselői nem képviseltethették magukat megfelelő módon. Hát a választó bizottságok így működnek a választás ideje alatt megnézzük magát a választás napján, úgy számos más kérdés van, ami még felvetődik. Egy új fejlemény a mostani választásokkal kapcsolatban a webkamerák elhelyezése a választóhelyiségekben. A régió más országai ezzel már éltek, nem Ukrajna volt az első, Grúzia, Azerbajdzsán, Oroszország is alkalmazott ilyeneket. És ezzel próbálják csökkenteni a csalásokat, javítani az átláthatóságot Lehet, hogy ennek lehetnek ilyen hatásai, de ha megnézzük a költségvonzatot, ezer USA dollárba kerül ennek a rendszernek a bevezetése, viszont a webkamera egy adott pontra tud össze, összpontosítani, tehát a látótér az szűkített, Éppen ezért mindig lesznek hibák, lehetőségek a hibákra a szavazóhelyiségekben, és ezt nem tudják megfelelően dokumentálni. A webkamerák nem fogják tudni lefedni a választási folyamat összes az aspektusát, Tehát annak technikai okai is annak, ami miatt ezek a webkamerák nem érték el a várt hatást, ami a csalások számának csökkentését, illetve az átláthatóság növelését, és van egy további kérdés. A más országokban gyűjtött tapasztalatok azt mutatták, hogy az embereket ez megfélemlítette, és a webkamerák voltak a szavazóhelyiségekben, akkor ez eltántorította inkább az embereket a választásoktól a választási törvény a hazai vesztó, vesztési megfigyelőknek kétes jogokat ad. Tehát, hogy ők hogyan avatkozhatnak be, fontos, hogy mindez igazodjon a legjobb nemzetközi tapasztalatokhoz, és a hazai választó, választási megfigyelők ne avatkozhassanak bele a folyamatba. A választ választó bizottságok um, érvénytelennek uh, nyilváníthatják a választásokat, abban az esetben, hogyha például valaki tönkreteszi a szavazó cédulát, és ezzel 10%-ról 20%-ra növekedett ezeknek az eseteknek az aránya. Elmondható az, hogy például bizonyos esetekben 5%-a megsemmisült, a, megrongálódott a választó céduláknak, viszont a választó bizottságok nem tudták ezt érvénytelennek nyilvántani, tehát egy kicsit felmerül ennek a küszöbnek az önkényes volta. Ami a világosság hiányát illeti a választási eredmény érvénytelennek való nyilvánításánál. Ezt Volcsak asszony is említette, nagyon bonyolult folyamatokkal lehet csak megkérdőjelezni a választás eredményét a választás lefolytatása után, és ezeket a problémákat eddig nem sikerült mind megoldani. A nemzetközi választói megfigyelők aggódnak az említett kérdések miatt is, illetve egyéb ügyek miatt is, amelyeket jeleznek a helyszíni tapasztalatok alapján. Valószínűtlen az, hogy az eddig történtek tükrében a nemzetközi választási megfigyelők leírnák és adott esetben az ukrán választásokat, miszerint ezek nem felek, nem demokratikusak, nem szabadak és nem szavahihető az eredmény. A nemzetközi választási megfigyelők valószínűleg azt fogják mondani, teljes mértékben szabad és felválasztások voltak, nem tudjuk még a választás kimenetelét, nem ismerjük. De korábbi ukrán választások alkalmához hasonlóan középen lesz az eredmény, és a mostantól a választásig tartó időszakban bekövetkező események fogják meghatározni azt, hogy mi lesz majd a végeredmény. A kampány kapcsán is felmerülnek még fontos szempontok, illetve a választás napján a választói megfigyelőkhöz való, illetve az ő hozzáférésük, az átláthatóság, és ez meghatározza majd a megfigyelők végkövetkeztetéseit is, illetve a nemzetközi közösség végkövetkeztetéseit. Tehát nem tudjuk jelenleg még azt, hogy október 28-án milyen eredményen zárulnak a választások. Meg kell tudni érteni ezeknek a választásoknak a minőségét, de ezt csak a választási folyamat lezárta után tehetjük meg mindenki egyetért ezzel, ahogy dr. Volcsak asszony is mondta, illetve más hozzászólók, hogy ez a választási folyamat jelentős jelzés um, Ukrajna demokráciája szempontjából, és általában véve az egész világon nem ritka az, hogy a választási folyamatokban vannak uh, lejtők, és vannak jobban és kevésbé jobban lebonyolított választások, tehát ez a minta, amit Ukrajnában láttunk, nem egy szokatlan minta. Jó lenne, hogyha nem történne visszalépés eh, ebben a turbulens időszakban, éppen ezért aggódnak a választási megfigyelők, eh, amiatt, hogy Ukrajna merre fele tart. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen, hogy elmondta a véleményét erről az előzetes időszakról. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos lesz ez a találkozó a választások felkészülésében, de azzal kapcsolatban is fontos ez a találkozó, hogy mi történik majd a választások után. Tehát ezért gondoljuk azt, hogy nem kell ma levonni a konzekvenciákat, de mindenképpen meghallgattuk azt, amit ön mondott. Gáler képviselő Ukrajnába látogatott velem együtt, és most ő szeretne kérdést intézni. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Először is lenne egy közlemény, egy nagy német napilap arról adott számot, hogy a Pat Cox Kvasnyevski féle beszámoló a birtokába került, úgyhogy én írtam a ház elnökének, hogy ezt nekem is tegye hozzáférhetővé akkor nyilván más is elolvashatja. Nem tartom szerencsésnek azt, hogyha a képviselők az utolsók, akik az ilyen fontos dokumentumokhoz hozzáférnek. Ezért szerettem volna ezt itt ebben a körben is ö, ismertetni. Angolul folytatom, hogy a félreértelmezéseket a szó igazi értelmében elkerüljük. Kováll úrral ugye látogatást tettünk, előzetes látogatást Ukrajnában, ahol különböző emberekkel beszélhettünk, részben ugye már itt ezeket hallottuk, köztes jelentéseket is ismerünk, és összességében azért agályokkal tölt el a helyzet, különös tekintettel az elmúlt választásokkal való összehasonlításban. Nem csak arról van szó, hogy egy most a szürkének egy szürké bárnyalata, vagy fehére bárnyalata tárul-e elénk, hanem egyszerűen egy más elké, el, képzelés alapján, egy más megközelítés alapján kell majd értékelnünk a választásban résztvevőket, nem úgy, mint 2010-ben. És ismerjük a változásokat, amik azóta végre végbe mentek. A médiával kezdeném. Többen utaltak már erre, és az első köztes jelentésben, amit az Odír adott ki, is teljesen világosan látszik, hogy a televízió a médium, ahonnan az emberek informálódnak, és amelyeket a legsűrűbben néznek. Úgyhogy nagyon egyszerű az ítélet, a köztes ítélet legalábbis a média környezetet gyakorlatilag politikai pluralizmus hiánya jellemzi a tévében, óriási a függőség, az országos ö, ö, csatornákon ugye más a ö, reklámozás aránya, a TVI, amely az egyetlen országos sugárzást biztosító csatorna, pedig megint csak korlátozottan ad tájékoztatást. Ez nem csak a TVI-re, hanem más független médiumokra is igaz. Ezekre mind oda kell figyelnünk, és hát egyszerűen más a helyzet, mint 2010-ben. A, médium, a média szabadsága nyilván nagyon sok kérdést vett föl, itt sok változás történt. Első olvasát után visszavonásra került egy törvény, de úgy tűnik, hogy megint többségre jut az uralkodó párt, és amennyiben igen, akkor a törvény az keresztül fog menni, és ez már gyakorlatilag ugyanaz a kotta, mint, amiből, mint ami alapján majd megválasztják az, állam, az államfőt, az elnököt. De hát ezt majd legközelebb megbeszéljük. Tehát a média az egyik nagyon fontos dolog. Aztán az inkonzisztenciák, a választási jogot, illetően erről már beszéltünk. Az egyik választási biztossal beszélve ő elmondta, hogy ez egy olyan törvény, amit a politikusok alkottak politikusok számára. Nyilván itt a választási törvényről van szó. És ez nagyon jó jellemzi, hogy mi zajlik az országban. A törvény végrehajtása tekintetében látjuk, hogy vannak inkonzisztenciák, vannak kiskapuk, Egyszerűen iránymutatások hiányoznak a végrehajtás tekintetében. És ezáltal a rendelkezésnek a megsértése az gyakorlatilag borítékolt. Ezek a rendelkezések nem konkrétak a végrehajtási rendelkezésekben, és itt eh, lépni kellene. Egy másik dolog, ami szinte skandallum, az a választási bizottságoknak az összetétele. Itt csak egy dologra utalnék, a parlamenti közgyűlés az Európai Tanácsban, aki szociáldemokrata, svéd, Andreas Gross, a parlament tagja, azt mondta, hogy az ukrán kormány által összeállított delegációnak ugye követnie kellene az Európa Tanács elvárásait, de hát ez gyakorlatilag egy vicc, hogyha az ukrán helyzete, helyzetre fordítjuk le, mert gyakorlatilag csak olyanokat választanak ki, akik bíróként viselkednek, nem pedig ö, ö, játékosként. És játékosból túl sok van egyébként is Ukrajnában. Ez tehát a meglátás a választási bizottságoknak az összetételét illetően. Ami az illetékes hatóságok döntését, határozatát illeti, hát attól függően ugye, hogy ezeket hogyan definiáljuk, mint ahogy mondtam már, nincs meg az iránymutatás arra vonatkozóan, hogy az egyes fogalmak alatt mit értsünk, és ezért lesz valószínűleg más és más majd a választás eredményének az értékelése is. Nem ugyanazok az esélyek, a, a választás finanszírozását illetően, nagyon sok esetben polgári megmozdulásokat egyszerűen párt rendezvényi alakítanák át. Ez korábban is így volt, ez nem újdonság, de annak idején azért a tisztességtelen gyakorlatok a kelet és a nyugati ország részben azért kiegyensúlyozottok voltak, most viszont nagyon egy egyoldalúvá vált. Aztán a fiktív pártok, akiknek, akik nyilván a aminek, akiknek, amelyeknek az a szerepe, hogy irritálják a választókat. És ez megint csak a választási bizottságnak a meglátása. Az embereknek a több mint az 50 százalékát, akiket jelöltek, már lecserélték ezeken a listákon. Úgyhogy egy kérdés persze akkor, hogy tényleg ezzel szemben hogy léphet fel egy választási bizottság. A fiktív pártoknak kihatása van a, az egyéni választási körzetekben, hiszen bármely szavazat, amelyet nem az egyik vagy a másik nagyobb pártra adnak le, vagy háromra adott esetben, akkor ez egy olyan szavazat, amely végül is a legnagyobb pártnak kedvez, és hát tudjuk, hogy ez melyik. Utolsó megjegyzésem, én nem számítok semmiféle közvéleménykutatásra, hiszen Ukrajnában azt kell látni, hogy tényleg kiáll minden mögött, és kinek az érdekét szolgálja. Minden egyes fejlemény, hát tudjuk, hogy melyik az uralkodó pár, talán félelmeket akarnak eltenni az, az ellenzéki pártokban, Úgyhogy majd a választás napján minden kiderül. Leges legutolsó megjegyzésem. Nyilván, hogyha az ellenkezéki vezetők börtönben vannak, hát ennek precedens nélküli kihatása van. Tudjuk, hogy Janukovics 2004-ben már manipulálta a választásokat, helyesen nem vitték el a bíróság elé, hogy ott tisztázzák az eseményeket, tehát ez még nem zárult le, de nyilván ennek alkotmányos következménye van, és ez az egész választás minőségére is nagy hatással lesz majd. Köszönjük szépen! Nos, négy felszólaló kér szót a listám alapján és szerintem maradjuk is ennyiben. Esetleg egy ötödiket még fölveszek, Szárius ki lesz az utolsó hozzászólónk. Rucsek úr. Hú, még ő is. Akkor hat. Lezárom akkor a felszólalók listáját, másfél percet kapnak maximum, annak érdekében, hogy aztán még a vendégeink is tudjanak válaszolni. Hámsz asszony is szeretne hozzászólni. Jó, akkor ő a legestek utolsó felszólalónk. Akkor lezárom a felszólalók listáját, is, mindenkit kérek, hogy rövidre fogja a kérdését. Sokszor fogunk még Ukrajnáról beszélni. Mario Dávid az első. Thank you very much, sir. Köszönöm szépen. Szinte szavazni készültem, nem pedig bekapcsolni a mikrofont, de hát itt még nem tartunk. Na, tehát először is szeretném megköszönni a két vendégnek ezt az expozét. Annyit fűznék hozzá még, hogy, mert erre még nem utaltak, tehát arról van szó, ugye, hogy különböző módozatai vannak a manipulációnak, de ezek között nem el, említettük a bíróságok általi manipulációt. Az összes igazságügyi rendszer tulajdonképpen csak az egyik politikai erő javára dolgozik. Nem hallottam még olyan ellenzéki panaszt, amelyet már elfogadtak, befogadtak volna, sem első szinten, sem pedig feleviteli szinten. És azért ez nagyon romboló hatással van az ország imidzsére, és csak azt mutatja, hogy sajnos módon a jogállamiság egyszerűen még nem alakult ki Ukrajnában legalábbis azon paraméterek és értékek mentén, amelyeket mi szeretnénk, hogy osszon Ukrajna velünk. Kiegészítésként ahhoz, amit Michael mondott, amikor utalt a fiktív pártokra, hát itt az egyéni választókerületekben láthattunk ilyen fejleményeket, technikai jellegű jelölteknek hívják őket Ukrajnában, ha jól tudom. Hát láttunk már a parlamentben bizonyítékokat ilyen esetre, de a bíróságok igazából nem tettek semmit ilyen ügyben sem. Az a benyomásom Ukrajnával kapcsolatban, hogy mi már, mintha eldöntöttük volna, hogy fernek vagy nem fernek fogjuk majd ítélni ezeket a választásokat. Bercsasszonynak mondom, az egyik diáján ugye felmerült a kérdés, hogy mennyire átlátható lesz minden, és ez majd kiderül a 28. választáson Ukrajnában, de hát a demokrácia ez egy folyamat. És a panaszaink végül is azért az egész folyamat során jelentkeztek, úgyhogy hát majd várjuk a fejleményeket. Köszönöm szépen. Ebben a körben Szárjusz Folszki úr és én is ott voltam 2004-ben, és számos választást figyeltünk már meg. Ez is a mostani megint egy nagyon kritikusan szemlélt választás lesz az ország geopolitikai és stratégiai orientáltságát illetően, hogy a gazdasági, politikai aspektusokról van szó, az euróatlanti csatlakozás lehetősége, aztán a különböző társulási megállapodások, mindez pedig Moszkva ugye árgus szemei alatt történik. Fontos, hogy fair és átlátható választásokra kerüljön sor összhangban a nemzetközi előírásokkal. És a kérdésem Bölcsasszony felé, hogy van-e olyan precedens, amire hivatkozni lehet, hogy az Odír missziót kövessük, és hogy megnézhessük, hogy mondva csinált okoknál fogva börtönöztek-e be ellenzéki vezetőket, őket fair módon meghallgatták-e, mert nekem nagyon úgy tűnik, hogy ez nem így volt. Koval képviselőtársamnak pedig, aki a saját képviselőcsoportomból érkezett, kérdezem azt, hogy ugye a legtöbb esetben az Európai Parlament azért egy kicsit fiatal játékos. Emlékszem, még 2004-ben a Trojka formációban az Európa Tanács parlamenti közgyűlése és az EBS e amely ugye fontos tagja a trojkának, ott azért friss tagokat is számolhat a soraiban, köreiben. És emlékszem 2004-ben, amikor Janikovics úgy tűnt, hogy nyerni fog, hát egy csomó szabálynak nem tett eleget. Most ugye az önökön lesz a önökön lesz a fény és amikor önök nem lesznek majd elégedettek a látottakkal, akkor erre fel kell hívni majd a figyelmet az ukrán sajtóban is. Már tettünk lépéseket ebbe az irányba az Európai Parlament akár egy külön jelentésben is foglalkozhatna majd ezzel a témával. Nem halljuk sajnos az elnököt. Mikrofon nélkül. Másfél percben állapodtunk meg, egyébként háromnegyedig fog tartani az ülés. Szeverin úr kap szót. Köszönöm szépen, köszönjük, hogy megszervezték ezt a meghallgatást, nagyon sokat segít, nagyon sok információt kaptunk. És azt szeretném aláhúzni, hogy mindenképpen ezeket, a táj, ezeket az infokat fel kell majd használnunk, de kerüljük el azt, hogy már levontuk a következtetéseket, mielőtt a gyakorlatot egyáltalán elvégezték volna. Valóban folyamatról van szó, ha választásra kerül sor, nem egy napról szól a dolog, de a legvégén a folyamatnak kell majd levonni a következtetéseket. Ez nagyon fontos már csak azért is, hogy hitelesek legyenek a következtetéseink. Másik dolog, annak érdekében, hogy az agályainkat kifezésre jutassuk, és a kételjeinket, mint egyfajta korai aggodalom, meg kell kérdeznünk az ottani hatá, illetékes hatóságokat, fel kell kérnünk őket arra, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy javuljon a helyzet, már amennyire ugye ez lehetséges a következő két hétben. Hozzáfűzném még azt is, hogy végül fair módon kell nekünk is értékelnünk, és amikor így teszünk, ne felejtsük el persze, hogy politikusok vagyunk, vannak geopolitikai érdekeink, és a következtetéseinknek tisztességeseknek, fernek kell lenniük, és konzisztensek a politikai és geopolitikai napirendünkkel. Ha megengedik végezetül, hogy mondjam még az, hogy van nagyon sok probléma, nagyon sok a gyenge pont, és ezek közül talán saját tagállam, tagállamaikban is megfigyelhető, kisebb nagyságrendben persze, de azért legyünk majd nagyon realisztikusok, amikor ezt az egész témát vizsgáljuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Már csak másfél percem van. Éppen ezért csak Volcsuk úrhoz lenne kérdésem. Ön nem beszélt a kommunista pártról. Beszélne róla egy kicsit többet, és ennek a pártnak a szerepéről a választásokat követő időszakban? Második kérdés. Az ellenzék helyzetéről beszélt ön, az úderről például, főként annak vezetőjének emelkedéséről, népszerűség növekedéséről. Hogyan tudják megmagyarázni, hogy mi a, mi a helyzet a börtönben lévőkkel? Hiszen az embereknek néha már elege van ebből az igencsak agresszív, nagyon negatív Batív Csina kampányból, és ez meghatározza az intézményekhez való viszonyukat is. És harmadsorban nagyon tetszik ez az etnikai térkép, de mégis hogyan, mivel tudja magyarázni azt, hogy egy 46 milliós országban 12 milliós orosz kisebbség Mm, ugyan koncentrálódik egy területen, de hát mégiscsak azért a többség ukrán. És megint úgy tűnik, ugye, hogy az egyéni választókörzetek miatt a, a régiók pártja megint győzni fog. Köszönöm szépen, elnök úr! Számomra világos az, hogy ellátogatunk erre a választási megfigyelő misszióra egy hosszú listával, és nem kell ezt elrejtenünk, a kéteinket sem. A választási megfigyelő bizottság nem juthat olyan eredményre, mint a korábbi évek értékelései, tehát itt nem kell álltatni magunkat, és ezzel kapcsolatban legyünk világosak. Pat Cox és Kwasniewski jelentése eredetileg nem kapcsolódik a választásokhoz, hanem nekik humanitárius missziójuk volt, és jogi eljárásokat, bírósági eljárásokat kellett értékelniük. A frakcióelnökök konferenciáján ezt be is mutatták, és ez azt jelezte, hogy a választási misszió olyan eredményekre jutott, amelyek az eredeti mandátumon túlmutatóan bírnak jelentőséggel, illetve a választások értékelése szempontjából is, illetve a választási körülmények értékelése szempontjából. Én támogatom azt, hogy ezt a jelentést tegyék nyilvánossá, tegyék közzé. Attól tartok, hogy Káler úr és Kovar úr eh, látogatásával kapcsolatban ezt a tény ezzel a ténye visszaélhetnek, de azt gondolom, hogy ez segíthet bennünket a helyzet tisztázásához. Nagy hiba lenne a választások értékelését összefüggésbe helyezni a geopolitikai helyzettel, amelyben mi arról nyilatkozunk, hogy ezek a választások döntenek majd arról, hogy a Ukrajna milyen irányba orientálódik Oroszország felé inkább, vagy inkább nyugat felé. Ami Ukrajna helyzetét illeti, én úgy érzem, hogy ez az ország működő kapcsolatokat kell, hogy fenntartson mindkét irányba, és eh, ez az Európai Unióhoz is eh, kapcsolódik, de nem jelentheti azt, hogy az Európai Unió, amely a társadalási megállapodással igazából ajánlatot tesz a elmélyített együttműködésre, tehát az Európai Unió a nem demokratikus fejleményeket, nem jogállamisághoz méltó eredményeket elfogadja. Ezt nem lehet elfogadni. Köszönöm szépen, Zárius Holszki kolléga. Három kérdésem van, köszönöm elnök úr. Az első bölcsasszony azt mondta, hogy az ellenzéki vezetők a börtönökben ezek miatt lehetnek el választások, illetve ön kérdőjelet tett emögé, miért tett kérdőjelet emögé. Hogyha a szelexív igazságszolgáltatást nézzük, például Obama börtönbe kerülne, akkor az amerikai demokráciát ön továbbra is működőképesnek tartaná? Azt gondolom, hogy a válasz világos. A Koknyasnyeszki jelentés eltitkolása, elrejtése azt gondolom, hogy ez rossz lépés. Második eh, kérdésem az egyéni helyekre vonatkozik. Az egyik végkövetkeztetés azt mondja, hogy az ellenzék az egyéni mandátumokban gyengébb lesz, mint az arányos rendszerben. Kérdésem a következő, abból indulnak -e ki, hogy az Udari jelöltje és a Batkivsina jelöltjei továbbra is külön maradnak, és nem lesznek között közös jelöltjeik. Hogyha ebből indulnak ki, és hogyha megállapodtak a közös jelöltekben, akkor ez mennyiben változtathatja meg az eredményt? A harmadik kérdésem, milyen implikációi vannak ezeknek a nem fair választásoknak az elnökválasztásra nézre, amelyre 2015-ben kerül sor, hiszen ez a játszma már elindult. Köszönöm. Thank you very much. Now our two speakers. Köszönöm szépen. Most pedig a válaszok következnek. Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdéseket egyébként. Getting questions, but I'll take the questions about the leaders being in jail together. Um... A kérdésekre válaszként a következőket tudom elmondani. Amennyiben ez most elnökválasztás lenne, és az ellenzéki vezetők börtönben lennének, az egészen más helyzetet teremtene. De miután itt most parlamenti választásokról van szó, Timosenko asszony pártja esetében az a kérdés merül fel, hogy mennyiben kompromitálja a párt nyerési esélyeit a bebörtönzés ténye. Ugye itt nagyon fontos kérdésként merül fel az emberi jogok kérdése. És a magatartási kódex szempontjából azt kell, hogy mondjam, hogy bizony már kompromitálja ez a mostani helyzet a választásokat. De miután nem elnökválasztásról van szó, azért nem kell azt gondoljuk, hogy teljesen le kell írni ezeket a mostani parlamenti választásokat. Az biztos, hogy az nem szerencsés, amikor politikusok börtönben ülnek, és nem tudják megkérdőjelezni a választások eredményességét, érvényességét. De Európai Uniós tagállamok akár még az Egyesült Királyság is esetében is láthattunk hasonló példákat, tehát itt jogi kérdésről van szó. A jog maga, tehát nem hiszem, hogy igazából a fő oka lenne a problémáknak, hanem inkább azt kellene megvizsgálni, hogy miért is fogadtak el egyáltalán egy ilyen törvényt, és hogy miért miért szelektív eh, működik az igazságszolgáltatás ebben az esetben? De ugye itt mindig az egyes eh, országok, esetünkben Ukrajna helyzetére kell rávetíteni ezt a kérdést. Tehát a helyzetet kontextusba kell helyezni, hiszen az egész helyzet Ukrajna specifikus. Ugye az Udár és a Bakevcséna mennyire tudnak közösen fellépni, mennyire támogatják, illetve éppen, hogy nem támogatják egymást. Nos, hát ezzel kapcsolatban a legtöbb megfigyelő azt mondaná, hogy inkább rossz hatással lenne ez az együttműködés, főként az egyéni választókörzetekben. Pont ezért volt az, hogy nagyon sokan nem támogatták az egyéni választókörzeti rendszer visszaiktatását a választási törvénybe 2002-ben. Tehát ezért gondoljuk azt, hogy ez egy igazi problémát jelent, hiszen ez manipulációra adhat okot. Tehát ilyen szempontból vannak aggodalmak, főként azzal kapcsolatban, hogy mennyire fog az ellenzék együttműködni. És hát ugye az megint egy más kérdés, hogy mindennek milyen hatása lesz a 2015-ös elnökválasztásra. Igen, nagyon érdekes kérdéseket, megjegyzéseket hallhattunk. Előre is elnézést kérek, de nagyon szelektív leszek. Ugye a média pluralizmus kérdése nagyon fontos, de azért mégiscsak itt az ukra, ukrán nagyobb kontextus és az egyes média abúzusok között. Tehát itt vannak strukturális problémák, főként ugye a tévécsatornákkal kapcsolatban, Ukrajnában nincsen közszolgálati televízió, és ez igen érdekessé teszi a egyelő feltételek kérdését. Tehát ahogyan beszéltünk róla, itt inkább az öncenzúra a fő probléma, és ezek igazi politikai nehézségekhez vezetnek. Aztán a jogszabályok rossz minősége nem új. Ukrajnában sajnos nagyon is rosszak a törvények, nagyon sok az inkonzisztens jogszabály, sok a kiskapu. Tehát igazából az az érdekes Ukrajna szempontjából, és ezt vegyük figyelembe még a választások során, illetve a kampány során is, hogy ezeket a kiskapukat hogyan zárják be. úgy, amennyire lehet administratív és nagyjából fair módon teszik -e ezt, vagy nem. Tehát nagyon fontos azt látni, hogy a köztisztviselők hogyan viselkednek, és ennek hatás, hatalmas hatása lesz arra, hogy milyen minőségű lesz a választások kimenetele. A politikai klíma azt azt a helyzetet teremtette elő, hogy minthogyha támogatta volna az ellenzék azt a választási törvényt, amely ránézve inkább hátrányos. Nagyon sok a technikai probléma, és máshogy oldanak meg adott problémákat itt és ott. Aztán a bírósági probléma szintén nagyon nagy gond. Az igazságszolgáltatás reformja nem történt meg, és ennek is lesz hatása a választások kimenetelére. Tehát fontos azt látni, hogy mik a strukturális problémák, és hogy mi az, ami viszont a választásokkal kapcsolatos specifikus gond. Nézzük most a kommunista pártot. Ezt nagyon sokáig eh, egyfajta nyugdíjas pártként tekintették, igazából ez a párt be tudja söpörni azokat a szavazatokat is, amelyek főként a keleti elmaradott régiók ban a kiábrándult emberektől származnak. Tehát ez egyfajta frusztrációból adandó választás. Nagyon világos az, hogy az udár például, vagy bármilyen más partner nem tekint a kommunista pártra úgy is, mint mondjuk egy partnerpártra. De nagyon nagy valószínűséggel, valószínűséggel a régiók pártját kívülről vagy belülről, de támogatni fogja. Az udár az nagyon érdekes, helyzetben van, mert ez az általános politikai kiábrándultságnak a pártja. Az, udárok, az udár egy új párt, új arcokkal, és ez nagyon érdekes lehet, és nagyon jó volt egyébként a kampányuk is. És egyébként Kievben igen erős. Az emberek ott, miután közel vannak a politikai vezetőkhöz, ezért alternatívát keresnek. Ez a mostani parlamenti választás, ez inkább egyfajta hmm, kiugrást jelenthet az elnökválasztás szempontjából. Hogyha valaki nincsen a parlamentben pártként jelen, akkor marginalizálódik a politikai életben az elnökválasztás szempontjából is. Tehát ezért nagyon fontos ez a mostani választás, ez az igazi tétje, és az ő szereplésük az egyenlőbb feltételeket is biztosítani tudja majd. Kováru úr, Tenok úrnak szeretnék választ adni a módszertannal kapcsolatban tett fel egy kérdést. Nos, hát mi együttműködünk az OECD misszióval, az ODIR-ral és az Európa Tanácssal is. A NATO még ebben nem szerepel. De minden esetre az együttműködés jól halad, jók voltak az első kapcsolatfelvételek, és ami pedig az ön jogi természetű megjegyzéseit illeti, azt hiszem, hogy ez nagyon érdekes volt, megköszönöm, és meg fogjuk kérni az Európai Parlament jogi szolgálatát, hogy ezzel a kérdéssel kapcsolatban fejtse ki véleményét. Ami a tartalmat illeti, szerintem itt van egyfajta közös nézet a azokkal, akikkel találkoztunk. Az EBSZ e misszió nagyon fontos szerepet tölt be, és nagyon jó egységes módszertant köze- követ. És ráadásul mi az analíziseinkben ugye leginkább a választások előtti és az, az utáni időszakot figyeljük meg. De most térjünk vissza a második pontra. Az EBSZ e módszertanában világos, hogy hogyan kell információt gyűjteni, és mi is fel fogjuk használni ezeket az információkat. Azután pedig majd fel kell tegyük magunknak azt a kérdést, hogy mennyire kell majd a politikai kontextust figyelembe venni, ahogyan arra Severin képviselő is rámutatott. Nem tudom, hogy nem inkább csak technikai megjegyzéseket kellene, vagy végkövetkeztetéseket kellene levonnunk. A különböző európai intézmények hangját is meg kell hallgatni. Eston Eston asszonynak is a véleményét, illetve a különböző frakciók véleményét meg kell hallgatni ebből a szempontból. A delegáció egyébként nagyon jól működik politikai szempontból. Ott lesz az Európai Parlament elnöke, és az AFET elnöke is, tehát ilyen szempontból biztos, hogy az összes politikai párt képviseltetni fogja magát. Nem hiszem, hogy ettől félnünk kellene, hogy ez gondot jelentene majd. És egyik egyébként nagyon jól tudtunk együttműködni az Odírral, az Európa Tanácsa és az EBS-szel e is. Most egyelőre a helyzet leírásában teljes mértékben osztozunk, aztán persze majd meglátjuk, hogy a fejlemények hová vezetnek bennünket, de ami a jogi kérdést illeti, ezzel kapcsolatban majd egy ellenőrzést fogunk tenni. A jövőbeli választási megfigyelő missziók miatt is. És aztán majd az ítéletünk attól fog függeni, hogy mi is történik majd azon a napon. Nem akarok most különböző téziseket megfogalmazni, mert azt hiszem, hogy inkább megfigyelőnek kellene maradnunk, és ne jussunk most még végkövetkeztetésekre, ez túl korai lenne majd meglátjuk, hogy az értékelésünk hogyan néz ki. Köszönöm szépen, Kovány, köszönöm um, a szakértők hozzászólásait. Én is szeretnék néhány szót szólni. Azt gondolom, hogy a választási megfigyelő bizottság nem csak a választás napjának technikai aspektusai vizsgátával kell, hogy uh, foglalkozzon, hanem a gyakorlati lépéseket is meg kell, hogy vizsgálja, illetve világossá kell tenni azt, hogy mindezt egy teljes összefüggésben kell látni. Két-három megjegyzésem van. Hiányosságok, gyenge pontok mindig is voltak. Aki 2005-ben meghamisította a választások eredményeit, nem került börtönbe, hanem indulhatott a következő választásokon, mégpedig akadályok nélkül akik a legutóbbi választásokon indultak, ma már börtönben vannak. Ez egy kis különbség. Tehát itt minőségi különbségről van szó, és meg kell látni azt is, hogy az Európai Parlament állásfoglalásai október-november 2010. 20, eh, november 25-én a regionális választások eh, értékelését jelentették, tehát a szakértők ezt nem ugyanúgy értékelték, mint a korábbi elnökválasztásokat. Timoshenko eh, párt nem jegyeztetette be jelöltjét az adott körzetekben, és az Európai Parlament is elmondta azt, hogy ez visszalépés az összes parlamenti választáshoz képest, illetve a 2006-os és 9-es vagy 10-es parlamenti választásokhoz képest. Tehát ezt is figyelembe kell venni, és nem abból kell indulni, hogy senki sem angyal, és voltak mindig is hiányosságok. Itt minőségi különbségek vannak a hiányosságok között, úgymond éppen ezért itt most nem csak technikai jellegű értékelésre van szükség, hanem más értékelésre. Ki kell deríteni azt, hogy milyen esély vannak a az ellenzéknek, annak tükrében, hogy vezetőnek egy része, tagjának egy része börtönben van, illetve ami az ellenzék tagjait életi, nagyon nehéz az ő dolguk, és ami a sajtószabadságot illeti, a két legnagyobb eh, magán eh, TV stúdió a miniszterelnök helyettes tulajdonában van, ezt nem lehet eh, független sajtóként eh, értékelni, a TV1 marad még, tudjuk, hogy ott eh, mi történik, a frekvenciákat elveszik tőlük a kábeleket, tehát semmi nem marad már nekik, és akkor vannak még a kisebb csatornák, az értékelésnek ez is részét kell, hogy képezze, és fontos, hogy jó értékelést készítsünk. Muszáj politikai teljes összegzést készíteni, ha ezt nem tesszük meg, akkor szavahihetőségünk forog kockán. Tehát meg kell figyelni független módon azt, hogy mi történik, és az Európai Parlamentnek is lehetnek problémái, hogyha nem egységesen értékel. Ezt el szerettem volna mondani, minden bizonyal segít bennünket, bennünk az, hogy a kibővített bőró, illetve a választási megfelelési bizottság kedden délelőtt Cox és Kwasniewski urakkal találkozhat, és ők majd részletesen beszámolnak. Volcuk asszony említette a szelektív választásokat, ez is szerepel az ő jelentésükben, és köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm a szakértők jelenlétét, és örülök, hogy nem követték, nem követték a korábbi brit motton.